Okay, colleague. Kedves kollégák, azt hiszem, mindenki most próbálja behozni a nyaralási történeteket, és üdvözli, üdvözlik egymást, ugyanakkor biztosan jönnek kollégák majd a szavazásra is, de hát jó lesz, hogyha most már elkezdjük a napi rendet. Nos, hát vége a nyárnak, és a jó diákok időben érkeznek, látom, hogy mindenki itt lesz a szavazásra. Remélem, hogy mindenki jól nyaralt, és mindenki élvezte azt a nagyon száraz, meleg nyaralt, ami legalábbis az Egyesült Királyságban túl száraz, túl meleg volt. Nos, akkor kezdjük a mai napi rendet. Tegnap kaptunk egy e-mailt, amely arról tájékoztatott betöntet, hogy három pontot adtak a napirend tervezethez holnap délelőtre. Az első a DEVE módosítóknak a figyelembevétele az ENSZ COP24, tehát éghajlandajtazási keretprogram keretegyezmény részes felek konferenciájáról, amelyet elküldtek az MB-nek. Mi mindig benyújtunk módosítókat az éghajlatváltozással kapcsolatban, és a COP24-el kapcsolatban, tehát a részek felek konferenciával kapcsolatban. Aztán ezen kívül még van 19-es és 20-as pont, amely humanitárius kérdésekkel foglalkozik, ugyanis olyan módon alakultak a dolgok, amelyek aggályra adnak okot. A 19-es pont az a gázai övezette humanitárius helyzetével foglalkozik, a 20-as pedig a Venezuelával, ahova néhányan már ellátogattak, és itt a, egyre gyorsabb a helyzet, tehát a lakóhely elhagyására kényszerítésről lesz szó. Tehát mind Venezuela, mind Gánával kapcsolatban a humanitárius helyzettel foglalkozunk. Tehát holnap délelőtt kerül erre sor a bizottsággal együtt. Nos, akkor el tudjuk fogadni a módosított, így módon módosított rendet, Igen. Jó, akkor a kettes napi rendi ponttal bejelentéseim. Jövő, hol, jövő héten az EU delegációk és a képviselők között 4. szeptember 4-én lesz egy találkozó a délután. Az idei amely utolsó a parlamenti ciklusban, elsősorban az EU célkütőzésére koncentrál, a multilaterális válaszok alatt, illetően a globális kihívásokra, tudják, hogy nagyon sok nyomás nehezedik ránk manapság, és New Yorkban volt egy konferencia a fejlesztési célkitűzésekkel kapcsolatban, és végül az e-, Egyesült Államok nem fogadta el a végső nyilatkozatot. Tehát nagyon sok multilaterális szervezetet ez nyomás alá került. Tehát erről beszélünk majd a nagykövetekkel. Én pedig eh, Claude marais együtt fogom elnökölni a LIBE eh, eh, ülését, amely a migráció kezeléssel foglalkozik, elsősorban az ENSZ globális megállapodás kontextusában. Ez az APS 3G3-ban lesz 15.45 és 17.15 között jövő kedden. Tehát erre a különböző munkaszemináriumokra jelentkezni kell előre, regisztrálni. Nyitott mindenki számára, de be kell iratkozni, fel kell iratkozni ezekre. Itt a titkárságról. Minden esetre jövő kedre küldenek majd információt. Érdekes lesz a nagyköveteket meghallgatni, sokan találkoztak velük a küldöttségek során, küldöttségek munkája során, és, és ez a délután velük való találkozásra lesz. A hármas napi rendi pont a koordinátorok döntéseinek a július 11-i üléssel kapcsolatos döntései hogyha nincs ellenvetés, akkor elfogadjuk, és a négyes napirendi pont, ez pedig a május 16-17 és június 25 ülések napi jegyzőkönyvének az elfogadása, hogyha nincsen semmi ellenvetés az ülés vége előtt, akkor elfogadottnak nyilvánítom. Akkor rátérnénk az ötös napi rendi pontra. A bizottság képviselőjét szeretettel üdvözlöm a ülésünkön. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság részéről van-e bármilyen bejelenti való. Ö, ö, hát mondom, most vagyunk a nyári szünetet követően, az első napon, majd később nyilván lesznek bejelenti von. Nos, remélem mindenkinek itt van a szavazási papírja két témában szeretnénk szavazni. Az első, a hatos, az a globalizáció és annak a kereskedelmi kihatásai. Bogdan nem szeretne hozzászólni, azt hiszem, hogy akkor egyszerűen szavazhatunk is erről a kérdésről, ha nincs semmi kiegészíteni való, tehát a hatos a globalizáció és a kereskedelmi szempontok hasznosítása, kihasználása. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor az ötös mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. A kettes mellette, ellene, tartózkodás, jó, a, komp- a kettes kompromisszumot megvizsgáljuk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor kilences mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, kompromisszum hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tizenegyes módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 16-os két részben az első mellette, má, ellene tartózkodást elutasítottuk, második rész mellette ellene tartózkodást elutasítottuk, négyes mellette ellene tartózkodást elfogadtuk, 19 két részben el, el, mellette ellene tartózkodást elutasítottuk, a második ö, része ugye akkor okafogyottá válik, 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 25-ös mellette ellene tartózkodást elutasítottuk, valamit kihagytunk esetleg? Kihagytunk esetleg egy szavazást? Tízes, a tízeset követően. Igen, bocsánat, kollégák, az első oldalon találják a tízes módosítás második része, tehát tízes módosítás második része mellette ellene tartózkodás. Jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Jó, akkor folytatjuk a szavazati lista, a szavazási lista szerint. Ötös kompromisszum, hármas oldal, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a régi egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez okafogyott, okafogyott hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 38 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Elutasítottuk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, valóban. 39 két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás. A jó, akkor a második részt ellenőrizzük, szavazunk. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodást elutasítottuk, 47-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 8-as kompromisszum mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Igen, erről szavaznunk kell. 8-as kompromisszum második része. Erről is szavaznunk kell blogban. Igen, látják? mellette ellene tartózkodás, akkor ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Éppenséggel. Épp hogy elfogadtuk. 51-es mellette, egy 51-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 52-es két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56-os, két rész, Első rész mellette ellene tartózkodás. Nem, elnézést. Nem, először a 9-es kompromisszumról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig jön az 56-os két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást lezárom. Most akkor elutasítottuk. 57 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 59 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 60 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 61-est. Megnyitom a szavazást. A szocialisták tartózkodnak a szavazástól, lezárom a szavazát, elfogadtuk. 62 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 62-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, akkor a módosított véleményről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk nagy többséggel. Gratulálunk Préda úrnak, ugyan nincs itt. Köszönjük. Akkor most jön a költségvetésről való szavazás. Két részben szavazunk róla, tehát két szavazólista van. A, egyrészt a részletes módosítók, és aztán pedig az állásfoglalás. Tehát akkor most kezdünk a módosítókkal. Anna Litznek adjuk meg a szót először. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, Remélem, hogy mindenki jól nyaralt, és az ENSZ delegáció is sikeres utat bonyolított re, és remélem, hogy az Európai Parlamentnek a véleményt is sokan tolmácsolták, tehát hogy mit tettünk az éghajlatváltozással kapcsolatban, E, tehát hogy erős jelzéseket adtunk. Épp ezért szeretném megköszönni mindenkinek ezt az együttműködést a költségvetés módosító e, véleménnyel kapcsolatban, e, és tulajdonképpen ez sikerült a nyár előtt elintézni, és ezt köszönöm. Épp ezért szeretném, hogy a humanitárius segítséggel kapcsolatban is támogassák ezeket, elsősorban Törökországokban. Küldtem egy e-mailt az árnyékjelentéstevének, hogy miért kell erős üzenetet küldeni a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatban. És köszönöm szépen mindenkinek a mondát, és szavazhatunk. Jó, akkor szavazzunk. Először a módosítókkal kezdjük. Először a, Kim felolvasom. 62 mellette ellene, 5-5-6-2 mellette ellene elfogadtuk. 5-5-2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-5-5-3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-5-5-6 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-5-5-7 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-5-6-6 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-78 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 55-61 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát az 55-61-et ellenőrizzük. Ez a Gerrer, a Szalon, Frunculicsa és Nois. Megnyitom a szavazást. Mindenki a szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 5563 emellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5559 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5565 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5576 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5560 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-68 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55 58 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötvenöt, hetvenhét mellette, tehát 55-77 mellette ellene tartózkodás Ellenőrizzük, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. Lezárom. Igen, valóban elutasítottuk. 55-64 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-75 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli módosító Pejon úrtól. Mellette. Jó, erről nem szavazhatunk, mert szavazóbeli módosító. Akkor jön 55-50 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük, tehát 55-50-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 573 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5574 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5572 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-70 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55-69 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55-51 mellette ellene tartózkodás ellenőrizik az 55-51-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 55-67 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, ez a módosítóknak a vége. Most pedig az állásfoglalásról szavazunk. Ebben is van egy jó pár módosító. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Három mellette ellene tartózkodás. El, ellenőrizzük a hármas módosítót, mellette megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a nyolcast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizik a kilencest. megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Te, tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenegy mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 11-est, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 12 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 13-ast, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 15 ös megnyitom a szavazást. Minden van, mindenki szavazott? Elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 17 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 17-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 10-10. 18 mellette 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 23-ast, megnyitom a szavazást. Minden van, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodás azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. 25-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 26 mellette ellene tartózkodás 27-es mellette ellene tartózkodás 28 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 28-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 29-est, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Hm, most. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-as mellette Tereza. Azt hiszem, hogy a 16-osnál 16 és 17-es tehát hogy lehet plenárisan megváltozhatjuk a szavazásunkat? Nem, lezártuk a szavazást, most már nem lehet megváltoztatni. Erre nincsen egyszerűen mechanizmus. Tehát a bizottsági üléseken nem lehet a, lezár, a szavazás lezárása után megváltoztatni. Plenárison be lehet ezt nyújtani. Tehát ez egy vélemény a Költségvetési Bizottsággal kapcsolatban. Sajnálom tehát a szakbizottságban nem lehet megváltozni. Tehát akkor 30-as módosító mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 30-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jó, hát akkor egyet nyerünk, egyet vesztünk. A 31 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 31-est, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 32 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 34 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 35 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 36-ost, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 37 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 41-est. Azt hiszem elutasítottuk. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítottuk. 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodás, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadva. 44 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 48 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 48-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 49 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor a módosított véleménytervezetről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Aki akart szavazni, lezárom a szavazást, és nagy többséggel elfogadtuk. Köszönjük szépen, Árni! Ezzel lezártuk a szavazást ma délelőtre. Köszönöm szépen. Okay, colleagues. If those who are leaving... Rendben van, kollégák. Azok, akik szeretnék elhagyni a termet, kérem, akkor hagyják is el, és akkor átérnénk a nyolcas napi rendi pontra. A nyolcas napi rendi pont az élelmiszerellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok azok, akik ki akarnak menni. Nagyon sok hely van odakint, ahol tudnak beszélgetni egymással. Nos, ez egy vélemény az Agribizottság szakbizottság részére, ahol én vagyok az előadója, tehát nekem ez egy elég fontos téma. <laughs> Miről is van szó? Ugye Először elmondanám ugye az elnök bevezetőjét, és utána a módosításokat. Ugye 2018. április 12-én a bizottság tett javaslatot a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok vonatkozásában a vállalkozások közötti kapcsolatban annak érdekében, hogy a kis és középes élelmiszer és élelmiszergyártó vállalatok közötti kapcsolatokat áttekintse az Euró- számos Európai Uniós országban is, több és Európai Unión kívüli országban is tapasztalják a kis és közepes vállalkozások, hogy a nagy vállalatok ö, mhm. nyomást gyakorolnak rájuk, polcpénzt kérnek el tőlük, mindenféle módon pénzügyi nyomás alatt tartják őket, és ez tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kialakulását eredményezte. Bizonyos országokban már elfogadtak hazai nemzeti jogszabályokat az élelmiszerellátási láncolatban kialakult ilyen jellegű kapcsolatok rendezése érdekében, de ahogy mondtam, ez egy hosszú évekre visszatekintő probléma, tehát az Agri magára vállalta ezt a kérdést, és október 1-én szavazni fogunk. Na most miért foglalkozunk mi ezzel? Ugyanis azért, mert nagyon sok fejlődő országokban, országban a mezőgazdasági vállalkozók termékeket szállítanak Európai, Európai Uniós tagállamokba, holott ők ugye nem tagjai az Európai Uniónak. Éppen ezért ez a kérdés releváns, fontos a mi szakbizottságunk szempontjából is. És akkor most rátérnék az a szerepemre, mint vélemény előadója, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó gondolat, hogy foglalkozzunk a, ezzel a kérdéssel, és a bizottság ugye javasolta, hogy nem Európai Uniós dolg, országokban dolgozó mezőgazdasági vállalkozásokkal is foglalkozzunk, ne csak az Európai Unió területén gazdálkodókkal, és úgy látom, hogy az Agri szakbizottság véleménye is támogatja, tehát hogyha az Európai Unión kívül különféle normák érvényesülnek, akkor ez veszélyt, kockázatot jelenthet, és úgy gondolom, hogy egy tisztességes, egyenlő játékteret, feltételeket kell biztosítani valamennyi gazdálkodó részére, akár EU-n belül, akár EU-n kívül szükség van arra, hogy egy harmonizációs folyamat elinduljon annak érdekében, hogy a termelők és az ellátási láncolat közötti kapcsolatrendszer, amelyre ugye most az egyensúlytalanság jellemző, ez, ez megváltozzon, sok esetben egyetlen egy fél az, aki felvásárolja a termékeket, ennek megfelelően nyomást tud gyakorolni a termelőkre, a termelők nem mindig tudják megvédeni magukat, és hát nagyon sokszor panasszal élnek emiatt. Úgy gondolom, hogy ez egy eléggé fontos kérdés, hogy miután egy kollektív kérdésről van szó, ezért cselekedjünk a termelők érdekében. Nyolc módosítás érkezett a bizottság részéről is. Azt hiszem, hogy ezek mind ugyanabba az irányba mutatnak, mint a a vélemény tartalma. Nos, ezzel le is zárnám a hozzászólásomat, és az árnyék jelentéstevőnek adnám meg a szót, igen? Egyáltalán ki szeretne szót kérni ez, Maria Hojbukot látom, ő kifejezetten jó helyen van, hogy erről a témáról beszéljen, Mária. Köszönöm szépen, Linda. Ez a ez a téma nagyon is foglalkoztat engem, és árnyékjelentéstevője vagyok az Agri Szakbizottságnak is, és én is üdvözlöm, ahogy te hogy a bizottság nem csak Európán belül szeretne aktívá válni a tisztességes kereskedelmi gyakorlat érdekében, hanem az Európán kívüli termelőkre is gondolt, akik ugye az európai piacra termelnek. A tisztességtelen kereskedelmi és verseny gyakorlatok az Európai Unión és az Európai Unión kívüli termelők vonatkozásában, de úgy gondolom, hogy az árkülönbségekkel is foglalkoznunk kell, ugyanis az Európai Unión kívüli gazdálkodóknak is tisztességes árakra van szüksége a fejlődő országokban lévő termelők ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is kapjanak lehetőséget arra, hogy a jogaikkal éljen, élni tudjanak, végre kikövetelhessék maguknak a saját jogaikat. Éppen ezért új gondolatokra van szükség, hogy maguk a termelők vagy a termelők szervezetei is, a Linda nagyon helyesen rámutatott arra, hogy termelői szervezetekről is van szó, és nem csak egyedi termelők, termelőkről, tehát nekünk arról kell elgondolkodnunk, hogy hová tudnak fordulni, hiszen én nincs túl sok értelme annak, hogyha a burkina faszói termelőknek itt valahol Európában kell panasszal élni. Tehát ugye ez legyen egy Európai Uniós követség, képviselet, mondjuk én ezt is egy ilyen csomópontként tudnám értelmezni. Az Agri Szakbizottság már néhány jobbító jellegű változtatással, módosítással élt, ezeket támogatni tudjuk, viszont a Európán kívüli termelők esetében nem sok minden történt, vagy egyáltalán nem történt semmi, tehát nekünk erre kell odafigyelnünk annak érdekében, hogy a fejlődő országokban lévő termelőkkel hogyan tudunk foglalkozni. Állandóan ugye a szegénység elleni küzdelemről beszélünk, éppen ezért fontos, hogy a helyszínen váljunk aktívá. Köszönöm szépen, Vente úr! Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi is támogatjuk az, önök, az ön véleményét, és úgy gondoljuk, hogy ez a kérdés rendkívül fontos. Hogyha olvassuk ugye az európai médiát Szenegálba tett látogatás Merkel kancellár asszony, és ott meglátogatott egy mezőgazdasági termelő üzemet, nem csak kulturális kérdésekkel foglalkozott, és talán talán a jövő hétre kellene módosítások határidejét, benyújtási határidejét mód, ö, változtatni, és ne a hét végére, mert az eredeti határidő az ugye most péntek, és nekünk lennének még elképzeléseink. Köszönöm szépen. Az Agri szakbizottság miatt kell ugye időben szavaznunk, ez ugye október 1-én lesz. Igen, hát ma már szerda van. 12 óra vagy 5 óra a határidő? Hat, határid, hat, péntek, határ, péntek 6 óra, 18 óra, nem 12. Ennél többet sajnos nem tudok tenni, mert ugye a fordításokra is időt kell adni. Tényleg elnézést kérem, tudom, hogy nem egyszerű, Safhausen úr. Köszönöm, elnök asszony. Onnantól kezdve, hogy közös piacunk van, sőt, közös pénznemünk is, elkezdődik a globalizáció folyamata. Egy olyan folyamat, amelyben a bevásárlóközpontok egyre fontosabb szerepet játszanak az európai, illetve a világ szintű tenderek, írások is egyre fontosabb szerepet játszanak és nagyobb teret nyernek, csak hogy nincsen közös, azonos szabályozásunk. Először is talán fel kellene tehát a kérdést, ez egyébként egy olyan téma, amely nagyon közel áll hozzám, Lengyelországban, illetve más országokban is követem az eseményeket, Oroszországban is, figyelem a osan terjedését. Szerintem ez egy olyan eljárás, olyan jelenség, amelyet figyelemmel kell követni. Tegyük fel a kérdést, a verseny, az árak alacsonyra nyomása, globalizáció vajon a nemzeteknek az érdekét szolgálja-e, illetve a gazdáknak az érdekeit szolgálja-e? A gazdák, a mezőgazdaságban dolgozók ki vannak téve ennek a globalizációnak. Azt látjuk, hogy az egyetlen túlélési mód a gazdák számára ebben a rendszerben az az, hogyha a terméket még helyi szinten um, adják el. Fel kell tenni a kérdést, hogy hogyan lehet az árak alacsonyra nyomása ellen küzdeni, hogyan lehet elérni azt, hogy nem mindig a gazda fizesse meg az árát ezeknek az alacsony áraknak. Ez egyébként az iparra is vonatkozik, gondolok itt mondjuk a tejiparra is. Négy éve és ezt láttam már. Azt láttam, hogy például a tejiparban dolgozók számára volt egy megállapodás, de csak azért, hogy túléljenek, 25-30 milliót fizettek mindannyian azért, hogy túléljék a szoros versenyt. Az a kérdés, azt kell feltennünk magunknak kérdésként, hogy hogyan lehet segíteni a helyi gazdaságot, a helyi termelést, a helyi élelmiszerfeldolgozást, a helyi élelmiszer eladást, ugyanis így lehet a gazdaságban dolgozók, mezőgazdaságban dolgozók számára a legjobb feltételeket biztosítani az iparban, a mezőgazdaságban dolgozók számára. És akkor nézzük ezeket a <clears throat> szabadkereskedelmi megállapodásokat. Én nem támogatom azokat a megállapodásokat, amelyek keretében például az afrikai mezőgazdákat kellene támogatnunk. Például nagyon szívesen veszek Fairtrade kávét, de szeretnék Fairtrade banánt, más termékeket is venni. Azt a kérdést kell feltennünk, hogy hogyan tudjuk először is beismerni azt, hogy a közös piac, a globalizáció lenyomja az árakat, és tönkreteszi a helyi gazdaságot, és hogyan lehet ezt az egész vetületet öm, belevenni a helyi gazdaságba, hogyan lehet támogatni a helyi gazdaságot. Very much um, yeah, it's certainly true that um, valóban nagyon sokat beszélünk Afrikáról, Afrikában, a munkahelyekről, a fiatalokról, hogyan lehet a fiatalokat megtartani a mezőgazdaságban, annak és hogyan lehet biztosítani azt, hogy tisztességes megélhetésre tudjanak ilyen módon szertenni. tenni nekünk segítenünk kell, és egy globális eh, szempontok alapján kell mérlegelnünk a kérdést. Tehát eh, éveken keresztül beszéltünk a banán áráról, például, hogy, hogy a termelő mennyit kap egy kiló banánért, vagy egy kiló kávéért, nyilván vannak már a karib országokban fairtrade gazdálkodók, de ennek ellenére a szupermarketek még mindig azt követelik a gazdálkodóktól, hogy fizessék meg azt a lehetőséget, hogy értékesítik a terméket. Tehát az összes kör, költséget kihelyezik a termelőkre, és a termelőkkel fizethetetik meg Tudom, hogy a mezőgazdasági termelők nagyon sok helyen nagyon hasonló problémákkal küzdenek. Nem látok, hogy más is kérne, kérne szólt. A bizottság képviselője is itt van. Pillanat, megnézem. Van egy listám a DJ Grid-tól. Elnézést kérek, ha rosszul ejtettem ki a nevét. Elnézést kérek, nem használtam a mikrofonomat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miután első alkalommal kapok szót ebben a bizottságban, szeretnék bemutatkozni, a DJ Agriban dolgozom, és én vagyok felelős ezért a javaslatért. Először is szeretnék köszönetet mondani a szőkbizottságnak és önnek, mint a vélemény előadájának a támogatást, és a véleményt, amelyet meg bemutatott. Nagyon nehéz kérdésről van szó, nagyon sok időt vett igénybe, és nagyon örülünk annak, hogy végül is sikerült elkészíteni. Éppen ezért mi messze menően támogatjuk a, vélemény, a véleményben lévő elveket, és úgy gondoljuk, hogy ez a javaslat megérdemli a politikai egyetértést, és jó lenne, hogyha a, mandátum, a parlament mandátumának lejárása előtt meg is jelenhetne a hivatalos közlönyben, mint elfogadott joganyag. Úgy gondolom, hogy minden tőlünk telhetőt el kell végeznünk annak érdekében, hogy ne terheljük túl a kérdést, ugyanis az év végén egyre nehezebb lesz a kérdés, egyre inkább vitatott kérdések fognak napirendre kerülni, és éppen ezért egyre nehezebb lesz ezt a kérdést sikeresen lezárni. Nos, amit a vélemény tervezetében említett, ezek általában nagyon gyakorlatias kérdések, tájékoztatásról van szó, a különféle címzettek, termelők tájékoztatása, rájuk vonatkozó szabályozások, egy harmonizált jogalkalmazás biztosítása az Európai Unión belül. Mi messze menően támogatjuk és osztjuk ezt a véleményt, viszont szeretnénk a dolgokat minél egyszerűbben tartani, és nem szeretnénk szükségtelen bürokráciát teremteni tehát arra gondolok, hogy nézzük meg, hogy hogyan tudunk az irányelven belül specifikus szabályozásokat létrehozni, hogyan tudjuk megszervezni az információ áramlást egy kevésbé formális csatornán keresztül, annak érdekében, hogy hálózatok jöhessenek létre a bizottság és a illetékes ügynökségek között. Gondolok itt különösen a különféle tagállamok versenyhivatalaira, aki ugye a DG kompal együttműködnek. A tervezetében megemlítésre kerül az is, hogy ki van abban a helyzetben, hogy panasszal élhessen. Ugye említett más érdekelt szervezeteket, de pontosabban meg kéne nézni, hogy pontosan kire gondolunk, nehogy ez egy partalan dologgá váljon, és nehogy különféle csoportosulások saját érdekükben használják ezt ki, és nehogy arra kerüljön sor, hogy valaki abból csináljon üzletet, hogy panasszal él folyamatosan. Nagyon fontosnak tartom ezért az érdekelt felek pontos definícióját megjegyzéseket hallottunk arról is, hogy a Európán belül dolgozó és Európán kívüli, tehát a fejlődő országokban lévő gazdálkodók közötti kapcsolatok. Úgy gondolom, hogy ez a közös mezőgazdasági politikának a része is a, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 44-es szikkeihez is tartozik már részben. Ez része egy szélesebb stratégiának annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők alkupozíciója megerősödjön az egész ellátási láncolatban, de arra is szükség van, hogy a mezőgazdasági termelők jobban tudjanak együtt dolgozni, lett legyen szó szövetkezetekről vagy termelői E, közösségekről, és ilyen módon meg tudják erősíteni saját álláspontjukat, pozíciójukat. Ez természetesen nem mentesül az omnibus e, e, szabályozás hatája alól, ugye ez nemrég lépett hatályba, és ott gyakorlati alkalmazásra kerül sor az egyes tagállamok vonatkozásában most ugye arról beszélünk, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat szeretnénk ugye korlátozni, és szükségét látjuk annak, hogy egy további hatástanulmány is készüljön, annak érdekében, hogy az év végében még konkrétabb elképzelésekkel léphessünk elő. Tehát itt egy szélesebb stratégiáról van szó, ennek megfelelően szélesebben is kell megvizsgálni. Hogyha megnézzük a jogalkotási folyamatot, a parlament és a tanácson belül is reméljük, hogy az év végéig ezt sikeresen le is lehet zárni, és még a jelenlegi mandátum alatt el lehetne fogadni, ezért Éppen ezért nagyon hálásak lennénk, hogyha ebben a lehetőség, ebben lehetőséget találnának önök is segítenének bennünket, hogy ezt a időablakot úgymond ki tudjuk használni, hiszen senki sem tudja, hogy mikor tudunk ezzel a kérdéssel foglalkozni a parlamenti választásokat követően. Tehát köszönöm szépen az eddig együttműködést, és köszönöm az eddig megtett véleményt, javaslatot. Valóban én is úgy gondolom, hogy a jelenlegi mandátum alatt kell ezt eh, elfogadnunk, és legalább két parlamenti mandátummal ezelőtt indult el ennek a kérdésnek eh, a megvitatása, és eddig Európai Unió szinten nem történt semmi, és éppen ezért az egyes tagállamok saját maguk kezébe vették a dolgot szükség van arra, hogy nyilván bizonyos harmonizációra sor kerüljön, és most azt hiszem, hogy lendületet kapott a, a kérdés néhány kérdés a trialógusban is már napirendre került, hogy a tagállamok az egyes ügynökségekkel hogyan működnek együtt, hogyan lehet ezt a kérdést megvitatni. Az Agri eh, Bizottság jelentéstevőjével én eh, már beszéltem. Ugye itt élelmiszerellátási láncolatról eh, van szó, de például mi a helyzet a virágokkal? Mert ma délelőtt ugye már a virágokról szó volt, és nagyon sok fertrét kereskedelemből származó virág kerül be az Európai Unió piacára. Tehát ez egy tudatos döntés volt, hogy csak az élelmiszerekkel foglalkozunk, vagy más termékek is szóba kerülhetnek az élelmiszereken kívül. Ez egy konkrét kérdés kérdés lenne a bizottság részére. Az eddigi viták az elmúlt tíz évben ezzel a tém, ezek mind az élelmiszerellátási láncolatra vonatkoznak, mert itt vannak a legsúlyosabb problémák első helyen. De nyilván mi is látjuk, és nem csak az Agri Szakbizottságon belül, hanem a tanácson belül, amikor más mezőgazdasági termékekről van szó, például virágok, vagy például a gyapot is egy ilyen kérdés lehet, hiszen az is növényi alapú. Nyilván meg kell vizsgálni ezt a kérdést is, és elemezni kell ezeket a kérdéseket is annak érdekében, hogy az egyes szereplők piaci erejét egyáltalán fel tudjuk mérni, és összhangba tudjuk hozni Köszönöm szépen, köszönöm szépen eh, kollégák eh, a támogatást, eh, és azok, akik nyilván majd a választásokon részt fognak venni, el tudják mondani a választóknak, hogy ez egy mennyire fontos kérdés, hogy a nagyközönség is megértsék ennek a jelentőségét. Tehát Péntek 18 óra, ugye 31-e péntek 18 óra a módosítók benyújtásának a határideje, és akkor ez volt a 8-as, ugye, és akkor most rátennénk a 9-esre. A 9-es az Európai Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért végrehajtásának jelenlegi állása. És aki szeretne távozni, azt kérem, hogy csendesen tegye meg. Kedves kollégák, hallottak, ismerik már a szükséghelyzeti alap Afrikáért, tehát a szükséghelyzeti alapot, amely 2005. novemberében született meg, és írtunk is már egy saját kezdeményezésű jelentést ebben a témában. Ignácio Corao volt ennek a szerzője. Van is egy Line által elnökölt migrációs munkacsoportunk, amióta működik a szükséghelyzeti alap, azóta módosítókon keresztül mindig próbáltunk nagyobb teret adni neki, ugye szerepet játszunk a, ennek az irányító bizottságában is. Ignáció Koreó részt vesz az irányító bizottságnak az ülésein, a következőre egyébként szeptember 17-én fog sor kerülni. Kettő tényfeltáró látogatásunk is volt, hogy megnézzük, hogy hogyan működik a szükséghelyzeti alap. Szenegában jártunk februárban, májusban pedig Ugandában. Láttuk, hogy a szükséghelyzeti alap hogyan működik. Azt látjuk, hogy ellentétek szövik át ezt a szükséghelyzeti alapot, talán Ignáció majd fog erről többet mondani. Ami a finanszírozást illeti, emlékeztető mondom hogy, a, hogy 500 millió eurós ö, támogatás volt a legutóbbi támogatás. Tudjuk, hogy ez az EDF-ből érkezett. Nézzük, vizsgáljuk, hogy hogyan kerül elköltésre ez az alap. Az Európai Tanács egyébként júniusban döntött úgy, hogy plafont állít be ennek a szükséghelyzeti alapnak. Most 2,8 milliárd ennek a a teteje, ez az edérből származik. Ebből 3,9 megy a mm, szükséghelyzeti alapnak. Az Európai Unió tehát összesen 3,5 milliárd euróval járul hozzá az Európai Uniós alaphoz, ez az Afrika alaphoz, ez az összes Európai Unió intézménynek az összes hozzájárulása. Ezek a legutóbbi számok, tehát 27 millió volt a legutóbbi hozzájárulás egyébként. De menveletelen ki tud minket egészíteni. Nagyon pici ö, százaléka jön ezeknek a forrásoknak közvetlenül a tagállamok ból. Hát is adnám a szót Ignációnak, aki bővebb információkat tud megosztani velünk a szükséghezeti alap jelenlegi állásáról, ugyanis ő a stratégiai vezetésnek a tagja. Először is azonban halljunk az EDF-ről, átadnám a szót, tehát először Didier Verszének, aki a DigiDevCo-ban a nyugat-afrikai um, mm, szolgálatnak a vezetője, illetve Krajbik úr is, aki a DG NIRT képviseli. Tehát először a bizottságot kérem, hogy mondják el nagyjából, hogy hogyan is áll ez a szükséghelyzeti alap. És mondják el, hogy az EDF-ben milyen projektek működnek most, jelenleg. Szeretnénk azt is tudni, hogy az EDF források honnan származnak. Az EDF források az EDF költségvetésből származnak, de milyen programokon keresztül talán hasznos lenne ebbe is egy kis belátást kapni. Akkor először nem is tudom, hogy Verszi úr fog-e, úgy látom, hogy igen, felszólalni, hát is adnám neki a szót. Köszönöm. Gyorsan szeretném bemutatni hogy hogyan is áll jelenleg ez a szükséghelyzeti alap. Ahogyan önök is mondták, 3,9 milliárd eurós támogatást kapott ez az alap. Nem tudom, hogy mit tegyek itt a hiba üzenettel, amelyet látok a képernyőn tehát 3,5 milliárd származik az Európai Fejlesztési Alapból, és 439 millió származik az Európai Uniós tagállamoktól. 61, 71 százalék a Fedből, 17 százalék pedig a bizottság költségvetéséből származik, 11 százalék pedig a tagállamokból tagállamoktól közvetlenül, és ezzel át is léptük a 10%-os küszöböt. Mindig az a kérdés, hogy most a pohár félig tele van-e, vagy félig üres. A bizottság kér, azt kéri a tagállamoktól, hogy, hoz, hogy járuljanak hozzá még jobban az Európai Unió afrikás, afrikai szükséghelyzeti alapjáért. 165 programot működtetünk, 3,16 millió, milliárd értékben. Még van 800 millió euró, amely elköltésre vár. Ezzel összesen már 300 szerződést írtunk, 300 szerződést írtunk alá 1,6 milliárd euró értékben. Mm, próbálunk gyor, próbáljuk gyorsan felhasználni az alapban lévő forrásokat, de a minőségi követelményeket a szerződések aláírásakor nyilván figyelembe, ta, figyelembe veszünk. Ahogyan tudják, ebben a 3 milli, ebből a 3 milliárdból három felé tudjuk elhasználni az alapokat. Látható, hogy ennek a fele Csádnak megy, egy része Afrika szarvának, és egy kevesebb része Észak-Afrikának. Ennek az, az oka, hogy a DigiNear Észak-Afrikának ennyi forrás szánt, másrészt pedig az is az oka, hogy, a, hogy Csát kapja a források nagy részét, ugyanis itt a Libiából érkező migránsoknak, migránsoknak a az integrálása a fő mm, fő komponense ennek a programnak. Ez az integráció pedig nyilván többbe kerül, mint az egyszerű visszatérítés. Szubszaharai afrikaiakról van szó, a száhelővezetből, Nyugat-Afrikából érkeznek. A Száhel-Csád költségvetési rubrikában finanszírozok az ő integrációjukat. Szeretnénk jól nyomon követni a programok megvalósulását, amilyen gyorsan csak lehet szeretnénk monitorozni és értékelni a programot. Az igazgató tanács 41 mutatót fogadott el, ami a reporting eszközünket illeti ezt ACVO-nak nevezzük. Van is van egy monitorozási és tanulási rendszerünk, egy MLS rendszer, amelynek egy része a Afrika szarvára költődik, a száheli, illetve csádi régiónak is mennek ebből források. Az a célunk, hogy a jelentéseket az eredményekről írjuk. Na, arról beszéljünk, hogy mennyi pénzt fizetünk ki, mennyi pénzről született megállapodás, szerződés, hanem nézzük meg azt, hogy milyen konkrét eredményeket tudunk elérni ezeknek a programoknak a megvalósításával a szükséghelyzeti alapkeretén belül. Afrika szarváról készült első jelentés azt mutatja, hogy 2,4 millió ember kapott segítséget, hozzáférést az alapvető alapvető szolgálat, szolgáltatásokhoz. 20 ezer ember, akik nagy része nő, szakképesítést kapott. 46 ezer migráns pedig oktatásban részesítettünk, 2 millió ember pedig Afrika szarvában mm, migrációkezelési öm, oktatást kapott. Ilyen jelentés még nincs a Száhel övezetben. A szerződést most írjuk alá, és a migrációs szervezettel egyébként állandó jelentéseket készítünk. Itt is mondanék néhány számot. 41 ezer embert segít tettünk a száheli övezetben, a nyugat-afrikai régióban. Segítettük őket Líbiából visszatérve, illetve segítettük őket a migrációs útvonalokon, 41 ezer emberről van szó, 3200 ember pszichológiai segítségnyújtást kapott, 4300-an pedig társadalmi, szociális segítségnyújtást, több mint 5000-en pedig gazdasági segítség nyújtásban részesültek. Ezek, az, ezekről a számokról az OIM-mel való együttműködésünknek köszönhetően tudunk. A bizottság, az Európai Bizottság számára egyértelműen látható, hogy ezek az eredmények a rendszernek, ennek a szükségkezeti alapi rendszernek köszönhetőek. 41 mutatóból álló rendszerünk van, mint ahogyan ezt már mondtam, és adatbázist is működtetünk. Na már most mindezek mellett ott vannak a klasszikus monitorozási megközelítések és értékelési megközelítések, amelyeket szintén használ az Európai Bizottság. Minden, ami monitorozással kapcsolatos és félidős értékeléssel. A félidős értékelés már elkezdődött, 2018-ban fogjuk ezt elvégezni, az eredményeket pedig 2019-re fogjuk látni, hiszen egy egész hosszú, hosszú folyamatról van itt szó. 40 értékelést, 40 rövid értékelést végzünk, ezeket 2018-ban fogjuk lezárni. Azt is tudjuk, hogy a számvevőszék is vizsgálja az alapot, még idén év végére fogjuk ezt a jelentést is megkapni. Az utolsó diám pedig általánosabb adatokat mutat. Előző elsődleges eredmények. Nézzük meg, hogy milyen esetleges eredményeket értünk el itt a három költségvetési rubrikán belül. Először is eredmények tehát. Fontos kimondani, hogy nem csak a migrációval foglalkozunk, hanem harcolunk a szervezett bűnözés ellen, például Nigerben próbáljuk a, mm, bűn, a szervezett bűnözést visszaszorítani és segíteni azokat az embereket, akik a sivatagos területekről indulnak el a migrációs útvonalakon. 44 ezer, 40 ezer kiszolgáltatott embert segítettünk a megérkezésükkor. Az a célunk, 2018-ban, illetve 2019-ben is ez lesz a célunk, azon dolgozunk, hogy az eredményekről kapjunk információkat, amennyire csak lehet. Köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm. Most pedig Krajbik úrnak adnám át a szót a dj Nirtől. Nagyon köszönöm, elnök asszony, nagyon köszönöm, Didier. Szeretném nagyon röviden megnézni a helyzetet Észak-Afrikában, de szükséghelyzeti alapot hogyan is használjuk Észak-Afrikában. Először én is egy pár adattal, pár számadattal kezdenék. Látható, hogy 545 ezer eurót tá, használunk fel. Volt egy ülésünk, egy, egy bizottsági ülésünk még júliusban. Itt 90 millió euró értékben fogadtunk el három programot. Összesen 50%-a a felhasznált pénzeknek már szerződéses fázisban van. Körülbelül 80 millió eurót fizettünk már ki de mm, szeptemberben és októberben még több projekt fog már a finanszírozási szakaszba kerülni. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, az az, hogy mint ahogyan láthatták, a tagállamok 11%-ban járulnak hozzá a szükséghelyzeti alaphoz. Ez magasabb Észak-Afrikában, majdnem 400 millió eurós támogatást adunk az EU-s költségvetésből, és ezek egy része EU-s tagállami költségvetésből érkezik. Hogyha megnézzük, hogy milyen projektek vannak 2018-ban és 2019-ben, azt láthatjuk, hogy 75 millió euró még mindig hiányzik. Pont most döntöttünk úgy, hogy az európai szomszédsági eszközből el fogunk különíteni egy bizonyos költségvetési összeget az észak-afrikai mm, programok támogatására. A projektek még most készülnek 300 millió eurós értékben. Didier már bemutatta legalábbis az eredményeknek egy részét, milyen eredményeket is értünk el. Csak Libiában csak Libiáról mondanék még pár, pár gondolatot. 44 ezer bevándorlót segítettünk, több mint 21 ezer mm, bevándorló kapott gyógyszeres ellátást, nagyon sokan mm, közvetlen segítségnyújtást kaptak. Libiában a UNFCR-ral, az UNICEF-fel is együtt dolgozunk, nagyon szívesen adok a velük való együttműködésre még bővebb információt is. Elnök, akkor próbálom itt a számokat összeadni. Az EDF 10%-a megy akkor összességében a szükséghelyzeti alapba? 3 milliárd? 71 százalék? Nem, nem, nem, az összes EDF költségvetésből mennyi megy? Kb. 10 százalék megy a szükséghelyzeti alapba, ugye? Csak a kollégáknak mondom a következő programozási periódusra. Nagyon sok pénz megy el az EDF-ből ebbe a programba. Tudom, hogy ezek nagyon jó projektekben mennek, én is láttam ezt, én magam is láttam, hogy Ugandában milyen projekteket valósítanak meg de figyeljünk, mert mégis a nagyon sok pénz megy ezekbe a szükség, ebbe a szükséghezeti alapba, figyeljünk, hogy mire költjük el ezt. Hát is adnám a szót Ignáció Koreónak, aki a jelentéstevő, és aki a szükségezeti alap vezetésében is részt vesz. Lássuk, hogy az Európai Parlament hogyan tud jobban részt venni. Tudom, hogy szeptember 17-én lesz a következő ülése ennek az alapnak, péntek, úgyhogy ez mindig nehéz megszervezni, de akkor át is adnám a szót Inyációnak. Köszönöm, nagyon köszönöm Linda, és nagyon köszönöm a bizottságnak is, köszönöm ezeket a magyarázatokat. Részt vettem az irányítási testületnek az ülésén, ahogyan ezt már hallhattuk, és jelentéstevője is vagyok ennek a témának. Nagyon jó, ugyanis így alkalmam, alkalmunk van arra, hogy lássuk, hogy hogyan is működik ez az alap. Belátást kapunk, betekintést kapunk az alapba, illetve az alappal származó forrásoknak az elosztásába. Nagyon fontos kiemelni, hogy a tagállamok nem mindig szívesen adnak ennek a szükségkezeti alapnak pénzt. De miért van ez így? Először is azért, mert a tagállamok hajlamosak prioritást adni a saját érdekeiknek, a saját területi érdekeiknek. Tehát talán nem annyira bíznak egy olyan alapban, amelybe nagyon sok pénzt adnak, és amelyről nem tudják, hogy ezt mennyire hatékonyan költik el. Hogyha nem jól működnek a monitorozási mechanizmusok. Fontos itt a 2018-as év 15-ös ügyére is hivatkozni számvevőszék részéről. Lehet, hogy ha azt gondolják a tagállamok, hogy nem elég hatékonyan működnek az alapok, akkor vonakodnak pénzt fizetni az alapba. A hét prioritásból öt, ezt hallhattuk az irányítási testületülésén, a bevándorlással foglalkozik, bevándorlásnak az alap okaival. Szerintem parlamenti szinten még jobban kellene foglalkoznunk azzal, hogy ezek a projektek, amikor alapszolgáltatásokról beszélünk, akkor mennyire a migrációnak az alap okaival foglalkozunk. Ha például ételt osztunk, vagy alapvető segítséget nyújtunk a nehézséggel küzdő lakosságnak, akkor persze segítséget adunk, nem pedig a migráció alap okaival foglalkozunk. Tehát, hogyha a fejlesztési alapból elveszünk pénzt, akkor hosszú távú célokat, hosszú távú fejlesztési célokat kellene megvalósítanunk ezekből az alapokból. Meg kellene néznünk, hogy amikor öm, elindulnak nagyon sokan az egyik földrészről a másikra, akkor ez miért is van. Itt nem csak egy olyan témáról beszélünk, amely ezt a, ezt a bizottságot ö, érinti, hanem egy általánosságban a nemzetközi együttműködéssel, illetve az Európai Unióval foglalkozó érintő témáról van szó. Ezek a programok konkrét fejlesztést kell, hogy eszközöljenek, főleg azokban az országokban, amelyek mondjuk nagyobb tranzitországok, vagy amelyek jobban megérzik az Afrikából érkező áramlatoknak a mozgását. Nagyon fontos, hogy a monitorozási rendszer amennyire csak lehet pontosan mérje a konkrét fejlesztési eredményeket. Ez rendkívül fontos lenne. Ami a prioritásokat illeti, el kell mondanom, hogy itt az irányító bizottságban azt látjuk, és erről beszélt a bizottság is, hogy a migráció, a migráció a fő téma, viszont nem sikerült megegyezni abban, hogy mire is használjuk egészen pontosan az alapokat. Azt mondják a tagállamok, hogy jó rendben működjünk együtt ebben a témában, viszont nekünk nincs forrásunk, amelyet szívesen beleadnánk ebbe a forrásba. Köszönöm, nem tudom, hogy Eli, aki a migrációs munkacsoportunknak az elnöke, szeretne bármit hozzátenni, vagy kérdéseket feltenni a bizottságnak. Nagyon köszönöm, elnök asszony, nagyon köszönöm. Ezt az alapot 33 évvel ezelőtt indítottuk el, és azóta ez a szakbizottság követte nek az eszköznek az alakulását, és az fejlesztési alapnak az alakulását. Egy munkacsoportot állítottunk föl, hogy egy intézményesített hátteret biztosanjuk, amely az új kezdeményezéseket vizsgálja a migráció területén, és a különböző tengerészeti segítélypolitikákat. politikákat amikor az afrikai vagyonkezelői OPA eh, alapot vizsgáltuk tavaly, eh, komoly nehézségekkel kellett szembenéznünk, hogy a DCI és az EDF eh, alapokat nem használják fel ezek a célországok. Ugyanis minden pénz ugyanabba az agyagedénybe kerül, tehát nem lehet nyomon követni. Ez épp ezért a fejlesztési pénzeket valószínűleg hát eltérítik, ugyanis a legtöbb projekt elsősorban a migrációs és határőrzeti kérdésekre koncentrál, és alása az általános fejlesztési célkitűzéseket. Az ellentmondások nyilvánvalóan azt jelzik, hogy ez, ez az eszköz elsősorban a migráció alapvető okaival kellene, hogy foglalkozzon, és a fő fókusza az, hogy az embereket vissza, akik a szegénység ellen vagy a konfliktusok elől menekülnek úgy tűnik, hogy nincsen konzultáció a helyi civil szervezetekkel, tehát szükség van nagyobb rugalmasságra és politikai áttekinthetőségre, de ez sajnos nem segíti az elszámoltatásokat. Az EU-nak nagyon nagy szerepe van ezeknek a vagyonkolozói alapoknak az ellenőrzésében, és az, hogy meghívták őket az igazgató tanácsba, az egy pozitív lépés, de nehéz volt számukra részt venni ezeken az üléseken, mert például a plenáris ülések ideje alatt voltak ezek. Az EP ugyanakkor a végrehajtó bizottságban nem vesz részt, vagy a, a operációs bizottságban, ahol pont azt vizsgálják meg, hogy mely projekteket fogják finanszírozni. Tehát nagyon fontos, hogy megértsék, hogy milyen kritériumok alapján választják ki a projekteket. Épp ezért az átláthatóság nagyon-nagyon fontos is. Ugyanis nemzeti ügynökségek hajtják végre ezeket a projekteket, annak ellenére, hogy amit már a tagal a kollégák mondtak, tehát hogy a tagállamok vonakodnak hozzájárulni a vagyonkezelő alaphoz. Ugyanakkor negatív hatásokat is látunk né- néhány országban, például Nigerben, ugyanis a migrációs üzlet az egy nagyon fontos gazdasági szereplő volt, hajtóerőt jelentett, és a helyi szinten a e, gazdaságot nyilvánvalóan befolyásolja az, hogy mi történik. És ugyanakkor fennáll annak a kockázata is, hogy a szabad mobilitást is veszélyezteti ebben a régióban. Ugyanígy ugyanis nagyon sok gazdaság a mozgás szabadságra épül, mint például az ECOWAS, tehát ezért fontos ezeket megfelelően megállapítani. A 46 millió libiai határellenőrzési program veszélyeztetheti az emberek jogait a migránsoknak. A nemzetközi törvényeket megsértik a líbiai határőrség tagjai az országban már így is nagyon törékeny a politikai helyzet, és ez még azt is veszélyezteti. Ugyanakkor Ugandában vannak nagyon jó problém, problém, programok, tehát nem lehet csak egy szempontból vizsgálni azt, hogy mi történik a vagyonkezelői alappal. Ugyanakkor vannak bizonyos országok, ahonnan nagyon negatív jelzések jönnek. Tehát nem, nem vizsgál, nem világos példa, hogy milyen fajta sürgősségi állapotról van szó, valószínűleg csak politikairól okokról. Tehát elsősorban az alapvető okokkal kellene hosszú távon foglalkozni, nem pedig egy sürgősségi helyzettel. Az EU hajlamos arra, hogy kívülre helyezze, externalizálja a problémákat. Június 28-án az EU felelősségek externalizációról volt szó. További 500 milliót tettek hozzáférhetővé az afrikai alapnál, és a fejlesztési politikát elsősorban az emberi alapok megvédésére helyezzük. Az Európai Unió a politikai érdekét fölé helyezi a harmadik országok szüksége, szükségletérehez képest. Tehát a fejleszt, fenntartható fejlesztés szempontjából alkalmakat kell biztosítani a fiatal afrikaiak számára, de nem tudom, hogy bizonyára ezt tesszük a vagyonkezelő alapjával kapcsolatban. Elnök, több hozzászóló is volt. Elfelolvasom. Tizella, um, got um, Judy Sargentini, Mr. Schaffhauser, Teresa Jiménez and Cecil Kienge, who now... Jós, akkor valaki más még szeretne hozzászólni, nem? Akkor Zeller úrral kezdjük. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon jó, hogy beszélünk erről a témáról, és úgy gondolom, hogy azok a kollégák, az alappal együtt dolgoznak. Az alapnak ugye az volt az eredeti célja, hogy gyorsabban tudjunk reagálni a fejlesztési munkában kialakuló aktuális kihívásokra, illetve jobban fel tudjunk lépni az egyes kibocsátó országokban a menekülésre okot adó kérdésekkel szemben az európai költségvetésből biztosítottak erre pénzeket, emellett harmadik forrásból is szükség lenne pénzek bevonására. Ez nem sikerült. A pénzeszközök 95%-a az Európai Uniós költségvetésből érkezik, tehát az Európai Unióból, vagy az Európai Fejlesztési Alapból, onnan érkezik, ha jól emlékszem, a legnagyobb rész, és a tagállamok csupán csak 11%-ot biztosítani, a tagállamok pedig azt követelik, hogy ha már pénzt adnak, akkor azokkal a projektekkel, amelyekkel már amúgy is foglalkoznak, ezeket tovább folytathassák. Az alapot ugye kívülről igazgatják, nem tartozik a mi közvetlen illetékességünkbe. Engem az, érdekel, az érdekelne, hogy az egész adminisztráció mennyibe kerül, mennyi pénzt emészt ez föl, és miután a pénz nagy része az Európai Fejlesztési Alapból érkezik, amelynek nyilván saját magának is vannak hosszú távú céljai, az fontosak ezek a hosszú távú indikatív regionális programok. Engem az érdekelne, hogy hogyan néz ki ez a viszony az Európa európai fejlesztési alapokból érkező pénzeszközök vonatkozásában. Ugye az a célunk, hogy a, ezek a programok megvalósuljanak, az európai fejlesztési alap ugye több állammal együtt működik, a Kotonú megállapodáshoz tartozó államokkal is kapcsolatokat ápolunk ezekkel az államokkal, most mintha eltávolodnánk ettől, olyan országokra használjuk, amelyek most nem tartoznak a kotonú megállapodás hatája alá. Érdekelne, mi történik ezekkel a pénzekkel, hová folynak ezek a pénzek, hogy néz ki az abszorpciós kvóta, úgy hallottam, hogy ez alacsony, az Európa elhangzott, hogy az egyes abszorpciós kvóták, amelyek megvalósultak, ezek administratív költségek tartalmaztak, a többi folyamat pedig eléggé vontatottan halad nem ez volt az alap eredeti célkitűzése, hiszen eredetileg gyorsan akartunk reagálni. Köszönöm szépen, ez a bizottságnak volt egy kérdés. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ön is rámutatott, hogy 10%-át az EDF-nek a vagyonkezelő alapra költjük. Mennyit lehet ebben a, a migráció alapokaival foglalkozni, és mennyit a határvédelem és a migráció kezelés számára. Hogyha megnézzük ezt a, a bizottsági információs tájékoztatót, nem látom e, itt a fejlesztési kérdést a különböző célkitűzések között egyre inkább migrációs kezelés, migráció kezeléséről volt szó, pedig én úgy értettem, hogy fejlesztési együttműködésről van szó. Amikor visszajött Linda Ugandából, és nagyon jó véleménye volt a projektekről, de feltette azt a kérdést is, hogy a hosszú távú finanszírozása ezeknek a projekteknek és hasonló projekteknek milyen. Ugyanis a fejlesztési projekteket nem lehet rövid távú finanszírozással elintézni. Tehát, hogyha látjuk, hogy nincsen finanszírozás, már pedig nagyon hosszú vita áll előttünk a jövőbeli finanszírozást illetően, akkor felmerül a kérdést, hogy hogyan lesznek a fejlesztési projektek, amelyek a migráció alap okaival foglalkoznak, hogyan lesznek tovább finanszírozva hogyan különböztetjük meg az alapokokat, a migrációt, eh, migráció kezelését például. És a végső kérdés az, hogy milyen eh, része a finanszírozásnak ér el a helyi eh, önkormányzatokhoz és a civil szervezetekhez, nem kormány szervezetekhez Nagyon jó gyakorlati kérdések vannak, itt majd visszatérünk rájuk. Schaffhauser úr. Köszönöm szépen. Elsősorban a jogi alapok foglalkoznék. Én támogattam ezt az alapot, de ugyanakkor most nagyon sok kérés felmerül bennem. Ugyanis nem láttam, hogy hatékony lenne ez az alap, például a Közép-Afrikai Köztársaságban. Azt hiszem, hogy választanunk kell. Vagy sürgősségi támogatást nyújtunk, és akkor a civil, a nem kormányszervezetekre támaszkodunk, vagy pedig a biztonság fejlesztésről van szó, akkor pedig az állammal kell, államra kell támaszkodni. Nem lehet semmit se tenni az állam nélkül, és a közép-afrikai köztársaság az egy legitim törvényes állam. Ha ennek az országnak a szükségleteit tekintjük, és konkrét esetekről beszélek, tehát a biztonság és a fejlesztés területén nem tudtuk a biztonsági kérdéseket megoldani. A helyzet tulajdonképpen még romlott is azóta. Európa nem tudta nem tudott segíteni, tehát Oroszország lépett közbe, nyilván az Egyesült Nemzetek is, de hát ez azért nevetségesíteszi az Európai Uniót. Ellenkezőleg azzal, amit a kollégám mondta, én úgy látom, hogy nem lehet a fejlesztési és biztonsági kérdéseket megoldani, hogyha az államra nem támaszkodunk. Hogyha, az, hogyha a civil szervezetekkel, akkor a sürgősségi támogatásról van szó. Tehát nagyon fontos, hogy az állam támogatásával párhuzamosan olyan eljárásokat vezetünk be, amely felszabadítja az alapokat, és ezt a helyi képviselőnkkel együtt kell elvégezni, akik kötelezik magukat a folyamat mellett, és hogy ezek megfelelően zárulnak. Én én tulajdonképpen a saját életemben játszottam, hogy, hogy tényleg a végig elkötelezem magam a dolgok kimenetelében. Ma nem ez történik, a helyi képviselő a saját kis játékait játsza a civil szervezetekkel. Itt még továbbra is a közép-afrikai körpeszteságról beszélek. Nos, akkor beszéljünk a csátóról hiszen itt ugyanaz a helyzet, vagy hogyha Malit tekintjük, akkor a biztonság szempontjából a helyzet csak súlyosbodott. A mi közbelépeinknek az eredménye, például a csendőrséggel kapcsolatban, stb. nevetséges. Tehát eljött az idő, amikor felelősséget kell vállalnunk, az állammal együtt fel kell állítanunk egy programot, nyomon kell követni a végrehajtást. Ez nem gyarmatosítás, hanem igazi partnerség, mert enélkül semmi sem fog megtörténni és a mutatók nem, mutat, nem mondanak semmit. Tulajdonképpen a kihívásoknak nem fegyünk, felelünk meg, destabilizáció történik, meg. itt is a számok nevetségesek. Ugyanakkor az idő legnagyobb idejében nem kormány szervezetekkel játszadozunk, és nem a fejlesztési biztonsággal foglalkozunk, amely pedig alapvető ezekben az országokban. Tehát ugyanazt a következtetést vonom le. Nagyon jó egy ilyen alapot felállítani, ugyanakkor megállapítom, hogy ugyanazon keretek között vagyunk tehetetlenek, mint korábban. Tehát csalódott vagyok, én is a közép-afrikai köztársaságban el akartam köztelezni magam, de úgy döntöttem, hogy nem megyek ide többet, mert eh, a biztonság egyre rosszabb, azért mert, eh, és azért is, mert az elnök az inkább Oroszország felé fordult, pedig én azt szeretném, hogy Európának kellene eh, ott jelen lenni. Nincsen semmi kifogásom Oroszország ellen, de nagyon nagy baj, hogy nem használtuk ki az alkalmat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a BEKO alapról tudnának-e a kollégák beszélni. Tudom, hogy a bizottság részéről van itt valaki. És jövő héten itt lesz a nagyköveti is a Közép-Afrikai Köztársaságból, és más bizottsági, Európai Bizottsági képviselők. Most pedig akkor a következő hozzászólás. Köszönöm szépen! Szeretnék visszatérni néhány kérdésre. Nagyon fontos, szükséges kérdésekről van szó, és a vagyonkezelői alap eredményei nem egészen olyanok, mint kellene lenni. Azt hiszem, hogy a kommunikációs politika nem nagyon jó, és arról volt szó, hogy Európa nem tesz meg mindent, tehát hogy a problémák oka igazából Európa, a a származási országok és a nemzeti politikusok mind erről beszélnek, de valószínűleg ezek a politikusok még csak nem is ismerik ezeket az alapokat vagy ezt az alapot. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy valóban kommunikáljuk, e, kommunikáljunk erről, beszéljünk ezekről a projektekről, és hogy mi történik az alapokkal. E, hiszen a nemzeti szinten a közvéleménynek fogalma sincs arról, hogy mi történik ezekkel a pénzekkel. Nagyon sok ebből biztonságra megy el, de hát ugyanakkor ott vannak a kudarcot vallott országok, a Mali és a többi ország, mi magunk sem tudunk oda elmenni, Szomália és más fejlesztési országok esetében. És a, a projekteket akkor máshova kell venni, mert nagyon fontos a biztonság. Arról is beszéltük, hogy az alapokat nem használják fel megfelelően, nem gazdaságosan, de ez nem igaz, mert hogyha például megnézzük Nigéria esetét, vagy Gambia esetét, akkor láthatjuk, hogy például az emberkereskedelemi harccal elértek eleméket, e, eredményeket. A sürgőségi alapokat nagyon gyakran a határvédelemre és a migrációra használják fel. Ugyanakkor láthatjuk, ahogy a hajók a menekültekkel egész egyszerűen partra érnek, és az emberek például Szenegálban ott futnak a partokon. Egyetértek azzal, hogy szükség van több alapra, több finanszírozásra, és el kell választanunk a dolgokat, tehát hogy mi a sürgősségi, ugyanakkor nehéz munkahelyeket teremteni. Tehát valami hosszú távú megoldásra van szükség. Tehát megvan az alap, amely a sürgőségi esetekre való, és vannak amelyek a szegénység elleni harcra. Tehát nagyon gondosan meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan használják fel ezeket az alapokat, meg kell vizsgálni az egyes projekteket, és láthatóbbá kell tenni a vagyonkezelői alap tevékenységét. és nem azt kell mondani, hogy Európa nem tesz semmit. Jó, elnök. A következő alap is foglalkozik majd az új alapokkal, a következő napi rendi pont. Tehát volt ez a sürgőségi alap, és ugyanakkor szükség van hosszú távú projektekre, tehát megfelelő finanszírozásra van szükség ezekben is. A bizottság bizonyára elmondja majd, hogy milyen biztonsági kérdésekről van szó, az, nem kormány szervezetek mit teszhetnek, és a többi. Nos, Krisztina. Köszönöm, Linda. Szerettem volna felszólalni ezzel az alappal kapcsolatban. Szerettem volna mindenkit emlékeztetni egy kicsit arra is, hogy mi a célja ennek az alapnak. Szükséghelyzeti alapról van szó, amelyel, pró, amelyel ö, próbáljuk ö, az alapokokat is kezelni, olyan feltételeket, olyan körülményeket teremteni, amelyekben a fejlődés megkezdődhet. Véleményem szerint, hogyha nem vesszük ezt figyelembe, akkor csapdába eshetünk, egy olyan csapdába, amelyben azt gondolhatjuk, hogy ez az alap megállítja az embereket a saját akaratuk ellenére a, mondjuk a tranzitországban, és megelőzi azt, hogy Európába jussanak az emberek. Nem erről van szó, nem, én ezt a megközelítést egyáltalán nem támogatom. Ennek az alapnak az eredeti célja nem ez, éppen ezért támogatandó. Máshogyan kell felhasználni, máshogyan kell gondolni az alapra. Nagyon nehéz egyértelműen meghatározni azt, hogy hol, hogyan használták ezt az alapot. Megnéztem Szenegában, Burkinában, Mauritániában, hogy hogyan is használják fel ezek, ezt az alapot. Láttam negatív, illetve pozitív dolgokat is. Hogyha a felelősségből indulunk ki, abból, hogy az Európai Uniónak milyen felelőssége is van, van egy közös pont, amelyben mindenki egyetért, ez pedig a következő. Nem elegendőek a források. Nem válhatunk változást nem kezdhetünk el beszélni egy igazi olyan politikáról, amelyen változást, fejlődést tudunk eszközölni, hogyha az alap nem elégséges, és az alapban nem vesznek részt eléggé hatékonyan a tagállamok. Második dolog a helyi alkalmazás. Ez az alap véleményem szerint ebben az alapban véleményem szerint eh, nincs elég koordináció, nem tudjuk, hogy ki kezeli a forrásokat, nincs elég kapcsolatunk a helyi hatóságokkal. Új projekteket eh, próbálunk létrehozni, pedig lehet, hogy az adott területen már van egy hasonló projekt. Mások is kiemelték már. Viszont nem, ugyan, nem ugyanez a helyzet minden egyes országban nincs elég koordináció a helyi fejlesztési projektekkel, pedig ez szükség lenne ahhoz, hogy valós ellenállást tudjunk kialakítani. Véleményem szerint ezt az alapot katalizátorként kellene használni, vagyis szinergiákat kellene teremteni, és a már meglévő projekteket összehozni az új projektekkel. Egy pillanatot tehát el kellene időzni azon, hogy ezeket az alapokat hogyan alkalmazzák helyben. Például, hogyha valahol nincs és ezt elmondhatjuk mondjuk Libiában, ahol nincs állam, ott nehéz arról beszélni, hogy vajon kik a kedvezményezettek, hiszen nem is tudjuk, hogy kivel kell együtt dolgoznunk. Van, aki bemutatkozik valahogyan, és este kiderül, hogy igazából más funkciót tölt be. Nagyobb koordinációra van szükség a területeken, a, helyi, a helyi területeken. A projektek, amelyeket létrehozunk az alapnak köszönhetően, azok meg kell, hogy feleljenek az átláthatóság követelményeinek, illetve a környezetvédelmi követelményeknek is. Láthattunk olyan projekteket is, amelyek nem felelnek meg teljes mértékben a környezetvédelmi kritériumoknak nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk a környezetvédelemre, és jobban kellene védenünk a környezetet, a szennyezést pedig jobban el kellene kerülnünk. Ezt bizonyos projektek egyáltalán nem veszik figyelembe. Az eszköz jó, viszont még erősebbé kellene tenni, át kellene vizsgálni, főleg a helyi projektekkel való együttműködést. Még egyszer elmondom, és ezzel zárnám a felszólalásomat, felszólásomat, az alap nem azt, mm, az alapnak nem az a célja, hogy a származási országokban vagy a országokban megállítsa a bevándorlókat. Nem mm, beláthatatlan határokat kell, hogy létrehozzon, hanem a gyökereket kell, az alapvető okokat kell megszüntetni, és segíteni az embereket abban, hogy egyik országból eljuthassanak a másik országba, hogyha azt szeretnék. Így kell felhasználni ezt az alapot. Hogyha az etikai szempontokat nézzük, akkor is erre az eredményre jutunk. Így kell ennek az ötletnek a mentén megerősíteni ezt az eszközt. Lehet jobb ez az eszköz, hogyha együtt dolgozunk még rajta. Yeah, thanks. Um... Köszönöm Köszönöm szépen. A bizottságnak adom meg a lehetőséget, hogy néhány kérdésre válaszoljon. A kotonó megállapodással kapcsolatban is ugye voltak kérdések, és még van egy nagyon fontos pontunk a napirenden, a menekültügyi és a migrációs alappal kapcsolatban. Verszé úr, kollégáknak is mondom a tagállamok hozzájárulásával kapcsolatban, a miniszterek tanácsában ott ülök, és minden egyes alkalommal, ha ott vagyok, akkor azt látom, hogy azt mondják, hogy, az, er- hogy ez az alap, ez, az állam, ez, a, ez a tagállamoknak a pénze, és ők beleszólást akarnak ennek a pénznek az elköltésében, tehát talán más realitásokban ö, ö, dolgoznak Köszönöm, elnök asszony, teljesen egyetértek. A nagy tagállamok ugye 25 25%-át adják ennek a szükséghelyzeti alapnak. Abszolút egyetértek azzal, ami itt az előbb elhangzott. Szeretnék köszönetet mondani az elemzésért, a követésért. Nagyon köszönöm ezeket a kritikai megértéseket is, amelyekkel jobbá tehetjük az alapot. Nagyon érdekes volt hallani a hozzászólásokat a, szükséghelyzet, a szükséghelyzeti alappal kapcsolatban. Ezt az Európai Bizottság nevében köszönöm. Ami a nyomon követhetőséget illeti, illetve a fejlesztést, itt gyorsan, röviden próbálok fogalmazni, 100%-a szükséghezeti alapnak úgy látjuk, hogy monitorozásra kerül, vagyis a szükséghezeti alapnak a teljessége úgy látszik, hogy a fejlesztést szolgálja. Ami a biztonságot illeti, ez is részét képezi a kérdésnek. Hogyha a klasszikusabb megközelítésben beszélünk a fejlesztésről, azt láthatjuk, hogy 50%-a az alapnak a munkahelyteremtése az ellenállóság fejlesztésére megy. 30% a migráció kezelése, 20% pedig a konfliktus megelőzése, illetve a biztonság javítására. Hogyha klasszikusabban akarunk hozzárni a kérdéshez, akkor azt mondhatjuk, hogy 50-50 ban így alakul az alap. Ennek a szükséghelyzeti alapnak a céljait az igazgató tanács vizsgálja. Erre önök is meghívást kaptak. Az Európai Uniós tagállamok azt kérték, hogy a határvédelemre, illetve a migráció kezelésre helyezzünk nagyobb hangsúlyt. Líbiával kapcsolatban gyorsan fel kellett lépni, a szükséghelyzeti alap volt az egyik eszköz, amelyel a helyzetkezelésében részt, helyzetkezelésében részt tudtunk venni, és a, migrán, a bevándorlóknak az integrációjában segíteni. Szeretném kiemelni, hogy ezek igazi fejlesztési programok, nem csak úgy integrálunk valakit, hanem segítjük, képzést nyújtunk neki, hosszú távon pedig szintén segítjük abban, hogy az alapközösségébe be tudjon illeszkedni. Ami a civil szervezeteket illeti, illetve a kormányzati kérdéseket. Jelenleg a szükségkezeti alap 22%-ának a szerződéseit civil szerződésekkel kötjük, 43%-ot állami hatóságokkal, egy részüket kormányzati szervekkel, egy részüket pedig nemzetközi szervezetekkel, például a Nemzetközi Migrációs Szervezettel. Szeretnék egyértelműen fogalmazni, az Európai Uniós ügynök ügynökségek, valamint a nemzetközi szervezetek, például az OIM, ezeknek a finanszírozásának egy része szintén a civil szervezeteknél köt ki, vagyis az alapnak több, több mint 50%-a helyi, illetve nemzetközi civil szervezeteknél köt ki, ami az Európai Parlamentet parlament szerepét illeti a szükséghelyzeti alapnak az irányításában. Ez már túlmutat az én kompetenciámon az Európai Bizottságnak az Európai Parlamenttel már szinten kellene ezt kezelnie. Ami Nigert illeti, volt szó az embercsempész hálózatok felszámolásáról. Sajnálatos módon ez probléma az országban. A bizot, az Európai Bizottság támogatta a kormányt, és volt is itt az Európai Parlamenttel és Nigerrel egy, egy, egyeztetés, amelynek során a kormányra is mutatott arra, hogy ők már felszámoltak embercsempész hálózatokat, mi pedig segítettük az országot ebben a, ebben a harcban. Segítünk abban, hogy a lakosságnak alternatívát nyújtsunk. Na már most alternatív fejlesztési, egy alternatív fejlesztési projektnek projekt soha nem tud olyan olyan olyan bevételeket nyújtani, mint mondjuk egy embercsempész. Egy embercsempész nyilván többet keres, mint egy mezőgazdaságban dolgozó. És akkor zárás, Zárásképpen, ami a koordináció hiányára vonatkozok, mint kritika, Burkina Faso-ban, illetve más országokban is egyeztetünk már, és azt látjuk, hogy nagyon jó az együttműködés az országokkal, a vezetőségekkel. Az országok az alaphelyzetnek az igazgatás, az alapnak az igazgatásában részt vesznek, van országszintű egyeztetés is, mindig van hova fejlődni, de szerintem az a kritika, amely szerint az országok nem vesznek részt az irányításban, ez már nem állja meg a helyét, hiszen az alapot továbbfejlesztettük. Ugyanez igaz a helyi fejlesztési projektekre is. Próbálunk a projektekkel komplementaritást kialakítani, és elérni azt, hogy ez a, az alap a migrációnak a, az alap okait, kiváltó okait tüntesse el. Nem csak az alaphelyzet foglalkozik, nem csak az alap foglalkozik ezzel, hanem például Nyugat-Afrikában a az országokkal, a kedvezményezett országokkal való együttműködésünknek a célja az az, hogy a, az, hogy harcoljunk a migrációt kiváltó okok ellen az infrastruktúrákat is fejlesztjük, illetve az energiaszektorban az infrastruktúra építéssel munkahelyeket is teremtünk, tehát ott van ez a célunk is, az eszközünknek a konszolidációja részét képezi a céljainknak, tehát vannak rövid távú és vannak hosszabb távú céljaink is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Krajbik úr valaki még hozzászólna, szeretne szólni, egy kis nyomást kell gyakorolnom, mert az időnk az korlátozott. Igen, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az eddigiekért. Talán még annyit, amit Szelesz úr is megemlített, az az IDF alapfinanszírozással kapcsolatban az Észak-Afrikai összegeket nyilván elkülöníteten kell kezelni, és ez az eszköz, tehát nem ez az eszköz, hanem az INI biztosít finanszírozást észak-afrikai projektek céljából, illetve a DG Home-ból is érkeznek eszközök, de nem az IDF-ből. E ami pedig Slime asszony megjegyzését illeti a líbiai helyzettel kapcsolatban valóban megfelel a valóságnak az, hogy nagyon nagy Líbia programmal dolgozunk, 46 milliót meghal, illetve a líbiai parti ördöséget is támogatjuk. Egy nagyon nehéz helyzettel szembesülünk Líbiában. Mindenki tudja, hogy, Lib, hogy, hogy a összes mediterrán földközi-tengeri ország közül Líbia rendelkezik a legnagyobb tengeri övezettel, ahol mentés történik, tehát nagyon sok ember életet mentenek meg. Nyilván a helyzet nem tökéletes, ez egy törékeny ország, akár egy bukott államnak is nevezhetjük, de a mi programunk azt is célozza, hogy képzést biztosítsunk a partőrség részére, például a nemzetközi jog vonatkozásában is. Köszönöm szépen, kollégák! Tudom, hogy nagyon sok megjegyzés van, mégis sokan szeretnének hozzászólni. Én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a válaszért, és szeretnék rámutatni arra a tényre, hogy egy felkutatás és mentési övezetnek a helyzetét nem könnyű felmérni. Ugyan a libiai hatóságok azt mondták, hogy ők erre képesek, de a bizottság is tudja, hogy egy hónappal ezelőtt egy nőt és egy kisgyermeket találtak meg. Ő, ő, őket egyszerűen ott hagyták a, a tengeren úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan nehéz támogatni a libiai parti őrséget, mert a munkamódszereik nem válaszoltak, nem változtak. Köszönöm szépen. Köszönöm a Köszönetet mondhatok a kollégáknak és a bizottságnak is, és folytatni fogjuk a kérdés vizsgálatát, és szeretném azt is elmondani, hogy nagyon nehéz a parlamentnek ezt a vizsgálati jogát megvalósítani, és a DG Defco is ugye az is kötelezi, hogy a határidőket figyelembe vegyük. Nagyon nehéz a helyzet, hiszen az egész helyzet folyamatosan változik, és ugye az időrend is változik, és itt nagyon sok közpénzről van szó, illetve annak a felhasználásáról. És akkor rátérnénk a tízes napi rendi pontra, a tízes, ugye nagyon sok ACP ország nagykövetét eh, látom, illetve a kotonú megállapodás is már megállításra kerül, de először foglalkozunk a tízes napirendi ponttal, a menekültügyi és a migrációs alap létrehozásával. Kollégák, ez egy eh, fontos kérdés, ugyanis ez eh, az új MFF jogalkotási időszaknak, egy jogalkotási csomagjának egy része, tehát itt voltak éppen egy belső migrációs alapról is szó van az Európai Unión belül, és a bizottság javaslata az volt, hogy az új többéves költségvetési időszak keretében ugye változni fognak a lehetőségek, 2,6-szeresre szeretnék megemelni ezt az átfogó Európai Uniós költségvetést, annak érdekében, hogy a migrációt és a külső határok kezelésére sor kerül jön az AFET is csatlakozik a vélemény kialakításához, a felelős bizottság, a LIBE bizottság a LIBE ezzel a kérdéssel kapcsolatban jövő év január 23-án, 24-én szeretne állást foglalni. Köszönöm szépen, elnök asszony. A költségvetésnek a megnövelése nyilvánvalóan egy örömteli dolog, és üdvözöljük annak érdekében, hogy egy erős, igazságos és jól működő menekültügyi és migrációs rendszer jöhessen létre, és ez az alap hozzájárulhat, hogyha a célkitűzéseket valóban világosan meghatározzák annak érdekében, hogy figyelembe vegyük a migránsok szükségleteit, és egyáltalán a menekültügyi és a migrációs rendszernek a működését. Jelenleg egy káosz helyzettel állunk szemben, ugyanis az alapok nem nem világosok, ugyanis a, a bizottság egyelőre túl sok hangsúlyt fektet a, a visszatérítésre, és ahogy láttuk, és más eszközök kapcsolatban is ugyanezt láttuk, például az Afrikát érintő szükséghelyzeti alappal tehát az alapnak az a célja, hogy támogassa és előtérbe helyezze az Európai Unió célkitűzéseit. Ezzel kapcsolatban rendkívül fontos, hogy ezeknek az alapoknak a felhasználása nem a határ őrizetre fognak összpontosítani, és nem az a célkitűzés, hogy kierőszakolják a migránsoknak a visszatérítését, illetve visszautasítását. Az alapnak az a feladata, hogy biztosítsa a menekült ügyi akinak való megfelelést biztosítani kell a helyi kapacitásoknak a fejlesztését, illetve a származási országok lehetőségét, a visszaadást pedig kísérnie kell az, hogy a migránsok reintegrációja megvalósulhasson, illetve a nehéz helyzetbe került lakossági csoportok megfelelő támogatásba rendelkezzen. Különösen gondolok itt a gyermekekre, akiknek külön támogatásra és eh, eh, segítségre van szükség. Szükség van arra, hogy legális és biztonságos eh, folyosók alakuljanak ki a migráció vonatkozásában. Itt egy, itt egy jelentős hiányosságról van szó, és ezeknek a biztonságos és legális folyosók kialakítása, ez egyetlen meg megoldása arra, hogy gátat vethessünk az embercsempészek munkás, munkájának, és megmentsük az ember életeket a tengereken nagyon fontos, hogy folyamatos párbeszéd alakuljon ki a nem kormányzati szervezetekkel, illetve gondoskodjunk ezeknek az alapoknak a biztonságos és jogszerű felhasználására. Tudom, kevés idő áll rendelkezésemre, de nagyon sok pozitív az szempont van, amelyet előtérbe helyezhetünk az új alap segítségével, de ami engem aggodalommal tönt el, hogy keveset foglalkozunk a menekült státusz körüli kérdésekkel, illetve ez az alap nyilvánvalóan szubszidaritáson alapul, és egy ideglenes men, védelmet kíván biztosítani, és teljes egészében meg kell, hogy feleljen az emberi jogok kartájának, tehát 30 a, a, a menekült státusz megadásának és a további részeket pedig nyilvánvalóan más célok alkalmazására, és ez és ez, ennek köszönhetően az alap most inkább a visszatérítéssel foglalkozik, és nem az integráció kérdésével. Tehát ezt én egy súlyos kérdésnek tartom, és mindenképpen foglalkozni kell vele. Köszönöm szépen. Ez az első véleménycsere ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, nagyon fontos kérdésről van szó. Az alapnak a központi kérdéséről van szó. Én úgy hiszem, hogy pontosan nyomon kell követni a folyamatokat, hogy ezeknek az eszközöknek milyen hányadát, milyen célokra használjuk fel. Tudjuk, hogy bizonyos emberek Európa migrációs politikáját Európa ellen akarják felhasználni és tudjuk, hogy ezt a migrációs politikát gyakorlatilag eszközként tekintik. Senki sem mondhatja, hogy valaki jobb, valaki rosszabb, valaki humánusabb, mások kevésbé humánusak, mert most már az egyik szélsőségből a másikba esünk át. Hogyha megnéz függ ugye a tengerpart mediterrán régiót, látjuk ott a bűnözői csoportoknak a tevékenységét, a kormányoknak a, a munkáját, úgy gondolom, hogy a migrációt nem szabad eszközként használni. Most egy megoldásra van szükség a következő évekre. A megoldás nyilvánvalóan nem az embercsempészet, mert látjuk az embercsempészetet, láttuk Latin Amerikában, Mexikóban is, ott minden kormánynak egyformán foglalkoznia kellett ezzel a kérdéssel. Hogyha egy olyan politikánk van, ami nem hatékony jelenleg, akkor együtt kell működnünk szorosan a kérdés megoldása érdekében, mint minden oldalnak támogatást kell biztosítani a határokon. Kérjük a egyértelmű, egyértelmű segítségnyújtást a határokon, még a baloldali szocialisták is kérik a, a támogatást. Foglalkozni kell ezzel a kérdéssel a gyökereknél, amik akkor ugye vészhelyzet alakul ki, akkor reagálnunk kell. Éppen ezért fontos az együttműködés, és egy olyan jelentésre van szükség, amivel mindenki egyet tud érteni, mert ahogy elmondtam, egyetértek azzal, hogy meg kell vizsgálnunk a probléma gyökerejeit. Miért jönnek az emberek? Azért jönnek, mert nincs munkájuk, azért jelennek meg a határokon, és amikor ebből egy üzlet lesz, méghozzá egy óriási üzlet, nyáron láttuk, az emberek megjelentek a tengerpartokon, ők ők már előre tudták, hogy hol kell leszállniuk ezekről a hajókról. Szóval egyszerűen érthetetlen a helyzet. Nem szeretem hogyha valaki azt gondolja, hogy egyik tagállam jobb a másiknál, egyik demokrácia jobb a másiknál, maradjunk reálisak, hogyha ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Teresa és akkor Sziszi. Köszönöm. Szerettem volna én is elmondani a véleményemet ennek az alapnak a létrehozásáról. Mindannyian figyelemmel kell, hogy kövessük ezt az alapot és annak a létrehozását. Egyértelmű, hogy nincs egy egységes megoldás, amelyel választ lehet adni a mobilitásra, így például a tömeges bevándorlásra. Szeretném elmondani azt is, hogyha abból az alapötletből indulunk ki, hogy mi meg tudjuk állítani a migrációt, akkor eleve rossz úton indulunk el. A migráció ugyanis történelmi jelenség, sok-sok évszázada van migráció, ezt senki nem tudja megállítani. Az emberek mennek, mozognak, viszont azoknak az embereknek az életét, akik úgy döntenek, hogy migrálnak, azt tudjuk segíteni, illetve a kiváltó okokat is be tudjuk folyásolni. Fontos, hogy segítjük az embereket, főleg, hogyha megnézzük figyelmesen, hogy milyen déli, illetve északi országok vannak. Nem igazán látom, hogy miért kellene különbséget tenni egy olyan ember között, aki a föld egyik mm, részén született, és csak pár ország között utazhat, és egy olyan ember között, aki mondjuk a bolygó másik országába született, és beutazhatja az egész világot. Egyértelmű, hogy azok az eszközök, amelyeket mi létre tudunk hozni, azok segítik az emberek életkörülményeinek javítását, illetve az emberek jólétét itt mindenhol a, az egész világon. Ez nem utópia, hanem egészen, egyért, egészen egyszerűen e, segítenünk kell az embereket, és olyan megoldásokat kell létrehozni, amelyek a biztonságot növelik. Az afrikai terület egy igen gazdag terület, tele erőforrásokkal. El kell érni azt, hogy az emberek hozzáférjenek ezekhez az erőforrásokhoz. Ez most nem populista diskurzus, valóban így van, segíteni kell az embereket abban, hogy az erőforrásokhoz hozzáférjenek azokhoz, amelyeket majd később mi fogunk felhasználni, például a mobiltelefonunkhoz elfogadjuk azt, ami a területünkre érkezik, viszont amikor az emberek jönnek a területünkre, akkor ezt már inváziónak gondoljuk. Gondoljunk csak a statisztikákra, a migráció kezelésre. Gondoljunk arra, hogy a migrációnak milyen fázisai vannak, Először is ott vannak a mm, kibocsátó országok, ott vannak a országok, ott vannak a célországok. Hogyha valakit pedig visszatérítünk a származási országába, akkor azt úgy kell elvégezni, hogy az embereket a méltóságokban ne sértsük. Ugyanis minden embernek joga van a méltósághoz, minden egyes embernek itt a Földön, attól, hogy mondjuk egy országban nem maradhat, attól még a méltóságát tisztelt tiszteletben kell tartani. Vannak erre megállapodások, nemzetközi egyezmények, ezeket be kell tartani. Nekünk parlamentként, és mindjárt le is zárom a hozzászólásomat, nekünk parlamentként, a demokrácia őrzőiként az emberi jogokat tiszteletben kell tartani. Kérjük a tagállamoktól azt, hogy tartsák tiszteletben az alapvető emberi jogokat. Nagyon várom azt, hogy ez az alap vajon a migráció minden egyes lépésénél jelen lesz-e. Elnézést kérek kollégák, hogy tartanunk kell az időnket, de a kotonú megállapodás még renden van, és ahogy, tud, ahogy elmondtam, ez ennek a jogalkotási folyamatnak csupán csak az első vitanapja. Köszönöm szépen, elnök asszony! A saját nevemben beszélek. Először is nem tudjuk megállítani az bevándorlást, hogyha nem fejlesztjük Afrikát. E, Afrika és az afrikaiak hatalmas lehetőséget e, nyújtanak, és ezt figyelembe kell vennünk egy milliárddal több Afrika lesz 2050-re, e, tehát bármit is teszünk, ezt a bevándorlást nem tudjuk megállítani. Csak akkor tudjuk ezt szabályozni, hogyha fejlesztjük Afrikát. Ezért azt szeretném mondani, hogy a szabad kereskedelem első egy módon. Tehát, hogy megnyitjuk a nyersanyagoknak a piacát, a, az államosítás ellen vagyunk, elosztjuk a, vagy, a javakat Afrika javára. Mindez destabilizációhoz és elszegényedéshez vezetett. Ehhez még a demokratikus, ro, ro, ro, kongói demokratikus köztársaságban, Szíriában, eh, ahova a nyugat eh, beavatkozott, és a többi, a többi helyen eh, rossz helyzetet teremtett, és ezt figyelembe kell vennünk. Ha azt gondoljuk, hogy a határokon meg tudjuk állat, állítani ezt a bevándorlást, még akkor is, hogyha több hatékonyságot verrek el a nemzeti szinten. De ez a probléma továbbra is ott lesz. A harmadik megjegyzésem, és röviden szólok, e, hiszen láttam már Koszovóban, hogy a civil szervezetek és a maffia e, összefonódik nyilván ez az emberkereskedelem, a szervkereskedelem e, volt korábban, most pedig a humanitárius segély. Már pedig ezt világossá kell tenni és elítélni, ugyanis nem viselem el, hogy a humanitárius segítség mellett a szervezet bűnözők is megjelennek. Köszönöm. Thank you very much. And we have uh, Mr. Ari Valéria a DG Home részéről. Igen? Nagyon rövidek, nagyon rövidek lehetünk, ez egy nagyon fontos kérdés, és ez csak az első eszmecsere. Valamit szeretne esetleg hozzáfűzni? Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az összes megjegyzést. Ezeket feljegyeztük, tudom, hogy a folyamatnak nagyon az elején tartunk. A, ugye el, elkezdtük már a tanácsban a javaslatok bemutatását, és ugye a pénzeszközök elosztásával is még fogunk foglalkozni. A eszközöknek csupán csak 50%-át használjuk fel a programozási időszakban. Lesz egy közbenső időszaki áttekintés, és ahogy önök is tudják, nagyon nehéz a pénzeszközök allokációját felülvizsgálni egy későbbi szakaszban. Nagyon fontos a rugalmasság biztosítása is. Növelni kell ennek az alapnak a rugalmasságát jelentős mértékben. Ez azt jelenti, ahogy mondtam, hogy 10%-ot ugye félretettünk a közbenső időszak ki felülvizsgálatra, illetve egyéb más tematikus kérdésekre ezeket az eszközöket a teljes költségvetési időszakban fogják felhasználni. Ez a tematikus lehetőség megenged előre nem látható eseményekre való reagálást is, ami pedig az EMF hatáját illeti, látjuk azt, hogy a jelenlegi hatály többé-kevésbé rendben van, tehát nincs szükség radikális változtatásokra, de hogy elmondtam, hogy szükség van a rugalmasság növelésére, szükség van az egyes finanszározási szinteknek a megnövelésére, illetve majd látjuk, hogy mi lesz a tárgyalások végső eredménye. Mindenképpen az már most látható, hogy az 50 százalék allokációja attól is függ, hogy a kritériumokat mennyire lehet tartani. Ahogy mondtam, ez egy későbbi kérdés. Elnézést kér... Tudom, elnézést kérek, de tényleg nagyon rövid az idő, és talán ebben maradhatunk a mai napra. Egyetlen egy mondat, amit a kollégák mondtak. Gomez is kérem Köszönöm szépen ezt a személyes eszmecserét, és előre örülök már az együttműködésnek, a kollégáknak nagyon pozitívnak tartom, hogy együttműködhetünk annak érdekében, hogy a bizottság részéről egy erős állásfoglalás születessék eh, meg. Ahogy elmondtam, megnézzük eh, azokat a kérdéseket, amelyek eh, aggodalomra adna okot, adnak okot, tehát az a minimális allokáció, ami a jogszerű migrációra vonatkozott. Meg kell nézni a belső és a külső allokációk arányát, illetve a, az ISF plusz közköltéseket, amelyek nem teljesen világosak még, de hogy válaszoljak a kollégáknak, nem hiszem, hogy általánosítani lehet a nem kormányzati szervek magatartásával kapcsolatban. Európai szinten erősíteni kell az együttműködést a kormányzati, nem kormányzati szervekkel. Olaszországban is felmerültek ilyen eh, kritóra. Én nem, nem hallottam arról az ügyről, amit ön eh, beszél. Olaszországban ugye három ilyen kérdés is volt, és a hatóságok elutasították, mert nem lehetett bizonyítani ezeket a tényállásokat. Tehát mindenképpen erősíteni kell azt a monitorizációs folyamatot, amelynek keretében elrönőjük az adófizetők pénzének felhasználását. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy saját hatáskörben módosíthassunk egy jogszabályi folyamatot. Most akkor jön a 11-es napi rendi pont, ahol a kotonai megállapodásnak a jövőjéről beszélünk, elsősorban az EU tárgyalási mechanizatásáról és az Ákácsi országok megbízásáról. Nem először beszélünk erről a kérdésről, hiszen már volt állásfoglalás a parlamentben a kotonai megállapodással kapcsolatban, ha Herbert Neuser volt az előadó. De most a megbizatásról beszélünk, ez az első alkalom, és az Európai Bizottság és az EKS beszél arról, hogy mostani tárgyalási megbizatás mennyiben különbözik a korábbiaktól, és nagyon örülök annak, hogy Patrick Gomez is itt van a Texas főigazgatóságtól, aki az, és az AKC országoknak képviselő is, aki az AKC tárgyalási megbizatásról fog beszélni. Több nagykövet is itt van, és az AKC országoknak a képviselői nagyon nagy örömmel fogunk önökkel együttműködni. Nos, akkor tovább nem is beszélek erről. 15 beszélnek majd a kollégák az Európai Bizottság részéről Köndünsz és más kollégák. Nagyon szépen köszönöm, Linda. Először is nagyon szeretném megköszönni hogy megszervezték ezt a nagyon aktuális ülést, ugyanis most lépünk egy új fázisba, mióta elfogadtuk ezt a megbizatást. Most az a és az EU részéről is megvan a megbizatás. És hivatalosan is elindítottuk a tárgyalásokat, leve, levelváltás következett be e, a Gomez kollégát és a AKC részéről. Most megnyíltak a tárgyalások, és e, folytatni fogjuk az önökkel való erős együttműködést. E, rendszeresen be fogunk számolni arról, hogy hol tartanak a tárgyalások. Mint tudják, Mimic biztos úr bemutatta az ajánlásokat januárban, és a tanács döntését júniusban fogadták el, most tehát akkor már konkrét tárgyalási irányelvek vannak, tehát az ajánlásoknak a fő jellemzőit, amelyeket önökkel már megtárgyaltuk, fenntartottuk a végső tárgyalási mandátumot illetően. Tehát ez a megállapodás struktúráját is figyelembe veszi, és a leg, jogilag kötelező részeit a megállapodásnak, ugyanis egyszerűsítés intézményi szerkezet van, és a stratégiai célkötőzéseknek is megfelelünk de a tagállamokkal volt azért hosszas vitánk, hogy az érzékeny politikai kérdéseket is, például a migrációt is belevehessük, de végül is a végső eredmény az kiegyensúlyozott. Amikor összehasonlítom a megbizatást, a tárgyalási megbizatást a parlament állásfoglalásával, akkor van több lényeges pont, eh, amely tökéletes szinergiát mutat, és például a szegénység eltörlése, eh, senkit sem hagyunk figyelmen kívül, a partnerségnek az afrikai országokkal, az AKC országokkal a központban kell lenni, és a lényeges kotonói megállapodásnak a főpontjai a jogállamiság, az emberi jogok, humanitárius kérdések mind-mind alapvetően itt maradnak. Végül pedig az civil társadalmat is érdemlegesen be akarjuk vonni, és ez is benne van a tárgyalási mandátumban. Tehát azt hiszem, ha össze hasonlítjuk a tanácssal való eszmecserénket és a parlamenttel való megbeszéléseinket, akkor azt hiszem az eredménnyel elégedettek lehetünk, és e, most akkor eljutottunk a megbizatásunk összehasonlításához az AKC országokkal. Krisztiánnak átadom a e, szót, és aztán majd én visszatérek megint. Köszönöm szépen, Kön. Én is röviden szólnék hozzá. Nem meglepő, hogy egészében véve a szakpolitikai keret és a politikai jövőkép nagyon hasonló az EU tagállamokban és az AKC országokban, ugyanis közösek a referenciapontjaink. Ez a teljes eh, a, a keret az, a, az Agenda 20, 2030, eh, és az utóbbi években eh, ahogy az EU globális stratégia kialakult, aztán a fejlesztési stratégia, amelyeket mind belevettük a szakpolitikainkból, és a, tag- a tárgyalási mandátumba is. Aztán az Ákécsi részéről világos a referencia keret a fenntartható fejlesztési célokat illetően. Van sok olyan kérdés, persze nyilvánvalóan, ahol vannak különbségek, és van még nagy kihívás lesz a tárgyalásokat lefolytatni. De például a béke és a biztonság, aztán az emberi fejlesztési agenda, akkor a beruházás, munkahelyteremtés és hasonló érzékeny kérdések, mint a migráció ugyanakkor egyforma, ahogy látjuk a kérdéseket. Tehát bevonjuk a civil társadalmat, a kormányokat, figyelembe kell venni az emberi jogokat. Nyilvánvalóan a hangsúlyok máshova kerülnek majd, amiközben folynak a tárgyalások. Épp ezért úgy gondoltuk, hogy a mandátumokba belevesszünk az AKC országok szempontjából, azokat az agendákat és prioritásokat, ahogy azokat a partnerek is meghasználják. Például a 2030-as afrikai stratégia, a karib-tengeri stratégia és a többi. És a csendes óceáni a, a csendes óceáni szigeti fórumnak a megállapításai. Azt hiszem, hogy a fő terület, ahol még szükség van közös alapot találni, a jövőbeli intézményes keretet érinti inkább, mint a politikai területeket. Az AKC mandátum a jelenlegi struktúrákra épül, ugyanakkor mi úgy gondoltuk, hogy új formát hozunk létre, amely tükrözi a három partner régiónak a, a különböző helyzetét. Ugyanakkor megőrőzzük azt az erős alapot, amely a közös tapasztalatainkra alapul az egész AKC közösségben. Tudjuk, hogy az AKC részéről még mindig vannak, folynak a tárgyalások, elsősorban az afrikai csoportban, azt illetően, hogy megfelelő módon értelmezzék a jövőbeli tárgyalásoknak a struktúráját. Épp ezért Minica biztos úr egyet, beleegyezett azzal, abba, hogy alkalmat teremtenek a tárgyalások elején, hogy tisztázzák ezeket a kérdéseket az afrikai csoport és más AKC partnerekkel együtt. Mindannyian egyetértünk abban, úgy látom, hogy szükség van, hogy nagyobb különbséget tegyünk a régiók között, hogy tükrözzük, hogy milyen fontos változások történtek az afrikai, karibi és csendes országokban, csendes óceáni országokban. Épp ezért prominensebb szerepet szeretnénk adni a regionális szervezeteknek, hogy bevonjuk őket a tárgyalásokba és a jövőbeli megállapodások felvázolásába. Az EU tagállamok is arra biztattak bennünket, hogy ne legyenek por párhuzamos struktúrák, és a kotonú utáni keretet vonjuk össze a már meglévő regionális partnerségekkel, például az EU-Afrika vagy Karibi stratégia, közös stratégia. Tudjuk, hogy az afrikai részről ez nagyon sok vitát indított el. Az afrikai, karibi és csendes óceáni partnerek között az afrikai miniszterek Addisban szeptember 14-én találkoznak, hogy az Alkecsi partnerekkel végső párbeszédet folytassanak azért, hogy szeptember végén vagy október elején elkezdhessük a tárgyalásokat. Néhány szót szeretnék a politikai párbeszédről is szólni, mi az önök célkitűzéseit is követtük, tehát hogy megerősítsük a politikai, szakpolitikai párhuzamosokat, tárgyalásokat azért, hogy hatokonyabbá váljanak, mint a múltban voltak. Tehát ezt rendszeresen, rugalmas módon szeretnénk szem, a személyre szabva, a partnerekre szabva és ezeket különböző szinten, ország, regionális, vagy néha az egész AKC EU szinten is folytatnánk. Ez a párbeszéd együtt járna azzal a kötelezettségvállalással, hogy a civil társadalommal és más érdekelt felekkel is együttműködünk. Mind az európai részről, mind az AKC részről. Végül pedig a parlamenti dimenzió is fontos szerepet fog játszani. Szeretnénk megerősíteni ezt a dimenziót, és ezt a regionális szinten is szeretnénk látni az AKC országokban. Tehát, hogy, hogy minél közelebb kerülhessünk a valósághoz. Ugyanakkor a vegyes parlamenti AKC szintre is épülünk, építünk, azért, hogy ez a regionális szint hozzájáruljon a teljes szintnek a javításához, hogy több értelmet adjunk neki. Ezzel szeretném átadni a szót újra a kollégámnak. Röviden mert azt hiszem világos, amit mondani akarunk. Tehát a következő prioritásunk az lesz, hogy megtaláljuk azt az időpontot szeptember végén vagy október elején, hogy elkezdjük az első tárgyalási kört a, köztünk és az AKC partnerekkel között. Mint tudják, Mimica biztos, a, úr a fő tárgyaló, és az Ákácsi részről a togói kirügyminiszter lesz a főtárgyaló, és most már csak az időpontot kell megtalálnunk, mint mondtam, szeptember végén vagy október elején. az első tárgyalási kör elsősorban az elvárásokat kellene, hogy világosá tegye, és a stratégiai prioritásokat a partnerek között, tehát, hogy világosan beszéljünk a végső perspektíváról, megbeszéljük a végleges megállapodásnak a struktúrát és a szervezeteket, tehát, hogy mi legyen az időbeosztás, és hogyan tárgyaljunk a regionális szinten is. Ennyit szerettem volna mondani. Nagyon köszönöm. Most pedig Gamez úr, nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, igazán örülünk, hogy itt lehetünk, és örülünk, hogy mindannyian itt vagyunk, és mindannyian pozitívan válaszoltunk erre a meghívásra. Nagyon nagyra értékeljük azt, hogy az Európai Parlament volt az első Európai Uniós intézmény, amely a katonai megállapodás utáni időszakot igazán komolyan vette. Ez pedig rendkívül fontos, erre tovább kell építkezni. Majd ki fogunk még térni arra, hogy önök pontosan mit javasoltak, és lesznek kérdéseink is, főleg a finanszírozási javaslattal kapcsolatban. Számunkra az AKC számára ez az együttműködés rendkívül fontos itt a 21. században. Ezt a megközelítést rendkívül fontosnak tartjuk, méghozzá úgy, hogy az Akira építünk. Szeretném bemutatni egy kicsit a kontextust, megnézni, hogy melyek azok az elvek, amelyek minket vezérelnek, melyek azok a horizontális témák, amelyekre ki kell térnünk. A bizottság, illetve az LKS is említést tett már a közös célokról. Vannak itt különbségek, van, amire mi nagyobb mm, hangsúlyt fektetnénk. Ami a stratégiai megközelítést illeti, úgy tűnik, hogy va- úgy tűnik, hogy innovatívnak kell lennünk, már ami a tartalmi kérdésekkel való foglalkozást illeti. Itt az önök állásfoglalására is gondolok, illetve a bizottság tárgyalási irányelvére is. Mi vagyunk ennek az egész stratégiai keretnek a közepében, a mm, fenntartató fejlesztési célok is vezérelnek minket, ez a kontextus is ott van a mi együtt működésünkben, itt a fél tagállammal. Az Akácsonynak és az Európai Uniónak globális szinten hatalmas feladatai vannak. Meg kell nézni, hogy globális szinten a fenntartható fejlesztési célok ö, hogyan tudnak minket vezérelni. Éppen ezért az ekikre való építkezés kell, hogy meghatározza a közös munkánkat. Amikor migrációról beszélünk, akkor is ez a helyzet. A migráció számunkra egy horizontális kérdés, a harmadik tematikus pillérét képezi a politikai dialógusnak. A migráció egy olyan téma, amelynek a keretében van ugye közös globális megállapodás, és azt látjuk, hogy az alkácsai az Európai Unióval együtt fel tudja mm, venni a kesztyűt, és megfelelőképpen tudja kezelni a migrációs kérdéseket is együtt az úgynevezett ambíciós koalíció keretében. A fenntartható fejlesztési céloknál is egyetértünk, csak a hangsúly jobban esetleg nem. A szegénységgel való leszámolás, az valóban fontos. A szegénység megszüntetését komolyan kell venni. A mi pilléreink pedig pont ebben segítenek, ugyanis a pilléreink nem nem arra épülnek, hogy mondjuk árukkal, árukat exportálunk, hanem a kereskedelmet egy teljesen új fényben látjuk. A versenyképesség, a befektetés, a, az iparosítás, azok a fő kulcsszavak, amelyek új kontextusba helyezik a kereskedelmet. Második dolog, Sokat beszélünk segítségről, segítségnyújtásról, fejlesztési támogatásról. Igen, az Európai Unió valóban nyújt segítséget, na de a fejlesztési megállapodásokban a technológia transfernek is nagy szerepet kell játszania, ugyanis a technológia teszi lehetővé számunkra azt, hogy a gazdaságunkat strukturálisan átalakítsuk, és például a szegénységgel leszámoljunk. Ez azt jelenti, hogy a harmadik stratégiai pillérünkön belül, a politikai dialóguson belül, ez szintén egy olyan horizontális kérdés, amely látjuk, hogy nem csak politikai vetületekkel rendelkezik, hanem például alapvető emberi jogi kérdésekkel is, és így megint a migrációnál kötöttünk ki. Mm, a migrációnak a kiváltó okait kell kezelni, ahogyan azt hallhattuk, ugyanígy a stratégiai pillért nem úgy kell érteni, mint hogyha ez egy intézményi struktúrában lenne, a kotonói struktúrában. Nem, ez már a kotonó utáni időszak. Most, hogy ezt elmondtam, hogyha bele akarunk csapni a témába, a kotonói intézményi struktúrát kell továbbvinnünk. Lehet ezt felhígítani, lehet azt mondani, hogy a régiókra kell hagyatkozni, ugyanis a magja, a lényege a megállapodásnak itt található. Mindenképpen kell egy olyan központ, amelyre tudunk építeni, és amelyen nem higítjuk fel a megállapodást. Nem szabad, hogy azt érezzük, hogy a struktúra, amely kezeli a kotonúi megállapodás utáni időszakot, az csak úgy van valahol. Nem látni kell a szubszidiaritást, látni kell um, és éppen ezért örülök annak, hogy az Európai Parlament ennyire fontos szerepet játszik a kérdés megoldásában. A bizottság, a parlament, illetve a közös parlamenti közgyűlés azok a szinterek, amelyeken láthatjuk, hogy mit és hol és hogyan kell tennünk. A parlamentnek is vannak regionális ülésszakai, az alapnak a megerősítéséből kell elmozdulnunk egy új megközelítés felé. Nagyon várjuk, hogy októberben, október elején, később elkezdjünk foglalkozni az alapokkal. Az intézményi struktúrát üdvözöljük, a regionális szintet üdvözöljük, de fontos, hogy legyen egy, egy központ, amely meghatározza, hogy mi is lesz ennek az új időszaknak az alapja, hogy ez ne csak úgy kialakuljon, hanem öm, tudatos megközelítésnek a gyümölcse legyen. Melyek a horizontális témák? Látható a memorandumban, hogy véleményünk szerint melyek a horizontális témák. Az egész dokumentumot, a tárgyalási mandátumot le lehetne szűkíteni erre he, ö, nemek közötti egyenlőség, ez például egy horizontális kérdés. Az, az Akiban is szerepel 350 millió, amely az itt hát az AKC használ a bizottsággal való együttműködésben az EDF-ből. Ez a nemek közötti együttműködést támogatja, na de ezt még jobban kell pontosítani. Afrikában, a Karibi térségben, a csendes óceáni térségben más és más vetületet kell adni a nemek közötti egyenlőségnek. A horizontális témák között látható az, hogy melyek azok a jellemzők, amelyeket a térségben figyelembe kell venni. Például ellenálló váltétel, ez is egy olyan kérdés, amit horizontálisan kell kezelni, a stratégiai prioritások között kell, hogy ez szerepeljen. A bizottság azt mondja, hogy igen, ez szerepel a horizontális témák között. Jó, de mi szeretnénk ezekből kiválasztani bizonyos témákat. Ott van például a klímaváltozás, az óceánok kezelése. Ez közös érdekünk. Közös érdekünk ugyanis az óceánoknak a szennyezésével együtt kell felvennünk a harcot. Vagy ott van például egy másik fenntartható fejlődési cél, 16-os, hogyan lehet az igazság szolgáltatáshoz való hozzáférés mindenki számára biztosítani nem látom, hogy ez olyan nagyon jól működni. Nagyon sok konvergencia van itt, szinergiára van szükség, erre talán most van lehetőségem kitérni. Meg kell nézni, hogy az intézményi struktúra hogyan határozza meg a finanszírozást, a finanszírozási javaslatot. Hogyha ezt elkezdjük, és itt csodálattal hallottuk az elhangzottakat, a hozzáférés a finanszírozáshoz átlátható kell, hogy legyen, de ugyanakkor hatékonynak is kell lennie. Ehhez pedig kell egy olyan testület, amely ezeket a kérdéseket kezeli. Tudjuk mindezonáltal, hogyha van egy entitás, amelyről majd egyébként fogunk tárgyalni, akkor az AKC államok Kell, hogy lássák, hogy a források hova mennek el, és hogyha fragmentációt látunk, úgy érezzük, hogy egy rész megy um, szubszaharai Afrikára, egy pici rész Ázsiára, egy pici rész a csendes óceáni államokra, akkor elveszítjük magát ezt az egész koherenciát, amely szerepel a finanszírozási javaslatban zárásképpen, és akkor kezdhetjük az eszmecserét. Azt gondolom, hogy a parlamenti bizottság elfogadta a javaslatát. A költségvetési javaslatok a, valóban az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot tekintik elsődlegesnek. Ez fontos az összes Európai Uniós állampolgárnak. Na de hogyha nem láthatjuk előre, ha nem látjuk előre a kérdések alakulását, egy olyan rendszerre van szükség, amelyben mondjuk helyet tudunk adni az új kérdéseknek, például Iránnal való kapcsolat. Mindezt úgy kell kezelni, hogy hagyjunk költségvetési lehetőségeket ezt most nem látjuk, nem látjuk, hogy hol vannak ezek a költségvetési lehetőségek. Részemről ennyi lenne, biztos vagyok benne, hogy képviselők is szíven, szívesen felszólalnak. Itt vannak a, a nagykövetek, Togó is képviselteti magát. Itt van velünk az elnök is. Csád nagykövete, aki a nagyköveti csoportnak az elnöke. Nagyon szívesen folytatunk eszmecserét. Nagyon vártuk már ezt a lehetőséget, aminek igen nagy hangsúlyt adunk. Elnök, köszönöm, köszönöm minden felszólalónak. Ez az első ö, alkalom, hogy eszmét cserélünk itt a két tárgyalási ö, megbizatással a zsebünkben. Fontos, hogy lássuk, hogy melyek a témák. Azt mondták mind a ketten, hogy egyetértek, egyetértenek abban, amit a parlament javasolt, viszont hallom, hogy nem értenek egymással egyet. Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez minket érintően hogyan is kell ezt elképzelni elképzelni. Itt vannak már a tárgyalási mandátumok, ezeket majd alapvetően, alaposan értelmezni fogjuk. Nézzük meg, hogy melyek a fontos témák. Érzem, értem, hogy van itt finanszírozási javaslat, a bizottság talán, ha szeretné, akkor belemehetne a részletekbe, és bemutathatná a finanszírozást. A kotonú előtti időszakhoz képest, most, ott a kotonú időszakhoz képest most mi a változás, mi hiányzik, mi változott meg kotonúhoz képest. A bizottság véleményére is kíváncsiak vagyunk, itt vannak az akácső országok is. Halljuk, hogy mik a vélemények. Norbert Neuze az első felszólaló, a jelentéstevünk. Hát is adom neki a szót. Nagyon köszönöm, Lindám, nagyon köszönöm. Köszönöm a felszólalóknak is. Nagyon köszönöm a parlamenti eknek adott gratulációkat. Mi voltunk valóban az első intézmény, akik elkezdtek ezzel foglalkozni, és elvégeztük a házi feladatunkat parlamenti képviselőként. Nagyon sok, a parlament nagyon sok hatás éri a parlamentet. Persze, nagyon jó megpróbálni olvasni a sorok között Összességében szerintem elmondhatjuk, hogy sok pozitívumot sikerült elérnünk. Most pedig, amikor elkezdődik a mandátum, a kérdések bekerültek ebbe, mint például a jókormányzás, szegénység elleni harc, igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, klímaváltozás, nemek közötti egyenlőség, ezek mind-mind szerepelnek a tegyelási mandátumokban, szerintem ez üdvözlendő. Viszont látok problémákat is, na de hol? Ha az AKCEU eszközök területén vannak hiányosságok, főleg a parlamenti dimenziót tekintve. Véleményem szerint az Európai Parlament következtetése egy ponton igencsak közel van az alkácséhoz, ami a CPR-t illeti. Tudom, hogy a tagállamokon belül, az Európai Unión belül vannak különbözőségek ezt a dimenziót tekintve. Csak annyit szeretnék még mondani, hogy az Európai Uniós tárgyalási irányelvben júniustól, ide júniustól azt látható, hogy parlamenti dimenziót kell adni a regionális partnerségeknek is. Számomra ez azt jelenti, hogy egy nagy GBA kialakítására nem feltétlenül van szükség. Szerintem nagyon jól rámutattak arra, hogy ez nem egy konzervatív struktúra, hanem ez egy közös szerkezet, egy közös struktúra, amelynek új profilt adhatunk, hiszen új kihívásokkal nézünk szembe. Szerintem itt közelebb vagyunk az AKC megközelítéséhez, és kevésbé vagyunk közel az EU-s eljárásokhoz. Az lenne a kérdésem. A GPA jövőjéről mit gondolnak? Talán nem csak a regionális partnerségek szintjén, hanem világszinten. Azt is szeretném megkérdezni, hogy mi, európaiak, hogyan tudunk válaszolni, hogyan tudunk részt venni a főtitkár által említett központi menedzsment irányításban. A parlament figyelemmel követheti ezeket a tárgyalásokat természetesen természetesen folytathatjuk a párbeszédet, de szerintem fontos, hogy legyen egy szerkezet, egy struktúra, amely kimondja, hogy mi parlamentként hogyan tudunk az irányításban részt venni. tárgyalás idő az másfél év. De a bizottság egy év múlva felhagy a munkával. Úgyhogy nagyon kemény munkát kell végeznünk annak érdekében, hogy az erős párbeszéd kialakulhasson. Talán erre is kaphatunk választ. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. And framework. Valóban nagyon hasznos lenne, ha tudnánk, hogy a választások előtt amikor ugye a, a bizottság mandátuma lejár, milyen eredményben reménykednek. Jiménez. Köszönöm szépen. Spanyolul beszélek. mandátumok és tárgyalások egy új megállapodás vonatkozásában ez mindig esélyként is értékelendő, hogy a tartalmat tovább lehet javítani. Beszéltünk itt határidőkről, és ez számomra is egy nagyon fontos új ügy ugyanis a Mexikóval folytatott tárgyalásoknak én voltam a vezetője, ott is egy megállapodás megújításáról volt szó, és éveken keresztül dolgoztunk, és nem tudjuk nyilván, hogy mikor tudjuk ezt befejezni, de már majdnem a végére értünk, de nem tudjuk még mindig azt, hogy az egész csomagot végül is össze tudjuk-e állítani. Na most, ami az AKC-t illeti, itt a legkülönfélebb országokról van szó, különféle méretekkel, különféle lakosságszámmal, különféle helyzetekkel, éppen ezért engem nagyon érdekelne az, hogy melyek a legfontosabb célok, amelyeket meg szeretnénk valósítani, és hogyan tudjuk ezt a sok különféle kérdést egy kalap alá hozni hogyha megnézzük a fenntartható célok megvalósítását, az erős intézményi rendszert, a békét és a fejlődés fel, fenntartását. Ezek lényeges kérdések, vagy a terrorizmus elleni harc közös harc, ezek közös fenyegetettségek nem csak Európát fenyegetik, ezek a kérdések mondjuk Európában nem annyira súlyos a helyzet, mint Afrikában, ahol a legtöbb áldozatát szedik ezek a jellemzők. És a harmadik pillért, ugye a migrációt is megemlítésre került, én ezt nagyon helyesnek tartottam, és nagyon jó, hogy aláhúzzuk, azt, hogy az AKC országok részéről is elhangzott, hogy részt szeretnének venni, de szeretném tudni, hogy konkrétan milyen együttműködésről van szó. Maria Elena. Nem vagyok tagja ennek a főigazgatóságnak, de szeretnék Kotoniba kapcsolatban felszerelődni. Nagyon köszönjük ezt a munkát. Azt hiszem, hogy amit az Európai Parlamentben elvégeztünk, aztán a vegyes parlamenti közgyűlésben, és az Európai Parlamentben, és az AKC parlamentekben, és a bizottság munkájában láthatjuk, hogy közös a célkitőzés. Csatlakozom ahhoz a kérdéshez, amelyet Norbert tett fel, a, a parlamenti közgyűlés jövőjéről mert ez az a hely jelenleg, ahol hivatalos módon dolgozhatunk a parlamentek között, a nemzeti parlamentek, például az Alkácsi országok és az Európai Parlament, eh, Parlament között. Bevallom, hogy a kotonó utáni ügyekkel kapcsolatban az a munka azt se, abban segített, hogy közös utakat találjunk, és hogy az állásfoglalást meghatározzuk, és egy közös álláspontot állás, állítsunk ki a különböző témák között. Tehát nagyon fontos, hogy ez a parlamenti közgyűlés, ez a vegyes parlamenti közgyűlés lehet tovább működhessen, és nem csak a regionális szintjen működön, hiszen vannak olyan átfogó témák, amelyek Afrika keleti, nyugati, déli, ákácsi országokat érintik, például az éghajlati kérdések, mind felmerülnek, amelyek a partnerországok között vannak, és Európában is. Tehát van egy ilyen dimenziója is, amely nem csak regionális, és ugyanakkor a partnereket megosztja, hogyha ezeket ilyen regionális szinten te, tekintjük, nem pedig összefogja őket. A második, hogy tudjuk, hogy mint az, az Európai Unió Afrikával stratégiai partneri kapcsolatokról tárgyal. Néha az Afrikai Unió részéről azt hallom, hogy szeretnének kilépni az ákécsi kotonó utáni tárgyalásokról, és kétoldalú tárgyalásokat preferálnak az Afrikai Unió és az Európai Unió között. Szeretném látni a bizottságnak az álláspontját. Nem, le, nem szabad, hogy olyan stratégiát folytatsunk a tárgyalások mellett, ami tulajdonképpen megsemmisíteni ezt. Utolsó megjegyzésem, látom a kotoni utáni irányokat, ugyanakkor a, látom, hogy a gazdaságot is előnyben részesítik. Ugyanakkor fontos, hogy a gazdaságról úgy beszéljünk, mint a fejlesztés szempontjából nagyon fontos tényezőről. De akkor ezt meg lehet követelni a gazdaságtól, tehát hogy a fejlesztésnek a motorja legyen. Tehát figyelni kell arra, hogy a, az egyenlőtlenségek ellen, a korrupció ellen, stb. használjunk. Tehát nem szabad privilegizálni a gazdaságot, tehát hogy ne virágozzon a vadgazdaság, mert az ma nem fejleszti a gazdaságot. Tehát a kotonai utáni időszakban erre is kell figyelni. Köszönöm szépen, Maria Hojbuk. Köszönöm szépen. Én szívesen használnám a német nyelvet Először is szeretnék köszönetet mondani a munkáért, és köszönetet mondok a bizottságnak is, hogy megnyitották ezt a tárgyalási mandátumot. Nyilvánvalóan ilyen módon nagyobb az átláthatóság, a parlament nagyra értékeli az átláthatóságot, illetve azt tudom mondani, hogy nagyon jó, hogy egy ilyen megosztott mandátumba be tudunk tekinteni. Egyebekben lenne néhány kérdésem. Kezdeném azzal, a, a migráció kérdésével? Mi a helyzet a migráció kérdésével, hiszen az Európai Unió ö, mandátumában benne van, hogy a Kotonú megállapodás 13. cikkejét meg kell erősíteni, és ebből teljesen világos, hogy az Európai Unió ö, ő szeretné itt megnyerni a migrációval kapcsolatos kérdést. Kitettük a kártyáinkat az asztalra, és ez egy nagyon fontos kérdés az Európai Unión belül, de nem mindegy, hogy milyen áron Európa mit fizet, mit ad ezért a rendkívül jó ügylet, ügyletért, tehát hogy a nem szabályozott migrációt szabályozni lehet, tehát nem riadtunk vissza attól, hogy diktátorokkal, mint Assad lepaktáltunk, vagy Líbiát segítettük, vagy segítjük. Itt egy picit azért aggódom, hogy ezzel a kérdéssel mi lesz, hiszen ez a kérdés gyakorlatilag meghaladja az emberi jogok jelentőségét. Lenne egy második kérdésem is, ez a nemzetközi együttműködésre vonatkozik a hármas fejezete a tárgyalási mandátumnak. Itt inkább általánosan fogalmaznak, az erősebb együttműködésre törekednek az AKC országok és az Európai Unió között. Ez nemzetközi fórum, fórumokra vonatkozik-e, a kérdésem pedig az lenne, hogy milyen témákról lenne szó, amelyek a nemzetközi szinten például az ENSZ elé szeretnénk közösen vinni olyan kérdésekről van szó, mint ahogy elhangzott már, van-e valamilyen konkrét példa? Nekem lenne egy elképzelésem, tehát hogy el az OECD szintjétől közelítsünk az ENSZ szintjére. Ez egy olyan kérdés, egy olyan terület, ahol együttműködésre látok lehetőséget, de hogyha önöknek vannak más elképzelései, ezek nagyon érdekelnének, hiszen itt horizontális kérdésekről van szó. Akkor lenne még két további pontom, az SDG kérdése ugye elhangzott, az a szükségesség, ami ezzel kapcsolatban felmerül. A tárgyalási mandátumban ez benne is van, de ott nagyon sokat beszélünk elvekről, voltak éppen csak szóban kötelezzük el magunkat, és alapjában véven business as usualről van szó. Kereskedelmi szempontokról beszélnek, a mezőgazdasági politikában nyilván rendel, rendben van, haladunk, ahogy idáig, idáig haladtunk, de semmi konkrétumot nem lehet olvasni, hogy a fenntartható fejlődés hogyan akarjuk előtérbe helyezni. Van -e egy konkrét terv arra, hogy ezeket az SCG SDG-ket hogyan lehet a konkrét módon megvalósítani, különösen ügyelve a fenntarthatóság szempontjára azért, hogy sikeresek legyünk. Hogyha visszatekintünk a nyárra, a nyár még nem múlt el termész, te, te, teljesen, szóval még azért én magam is a mezőgazdaságból jövök, egy olyan területenről, ahol ideig sok csapadék volt, de most nálunk is a mezők egyszerűen barnák, teljesen kiégtek az asszály következtében. Tehát ilyen kérdésekkel is foglalkozni kell. Nos, akkor a kereskedelmi megállapodások úgy gondolom, hogyha őszinték vagyunk, akkor nagyon sok tagállam ezeket nem írta alá. Mit akarunk ezekkel a kereskedelmi szerződésekkel a jövőben csinálni? Egyszerűen átveszünk a jelenlegi formájában, vagy utólagos tárgyalások következnek még, és főként az érdekelne, hogyan akarjuk azt is figyelembe venni, hogy egy pán-afrikai af- gazdasági övezetet kellene létrehozni, felé felépíteni, hogyan akarjuk ezeket a szempontokkal egymással kapcsolatba hozni, vagy megint csak párhuzamos folyamatokra kerül sor, amit én nem tartanék túlzottan észszerűnek, azt hiszem, hogy a dolgokat össze kell hozni, közösen kell kezelni, és a legeslegutolsó kérdésem az az eszközök közös kezelése, az idáig jól működött, erről már elhangzott néhány gondolat, a jövőben is így akarunk-e eljárni, hiszen hiszen jól működött, vagy esetleg másban gondolkodunk. Én nagyon sok kérdést tettem föl, de azért köszönöm a türelmüket. Köszönöm, Maria, és akkor Cecil Genge. És akkor Assis Barud asszony Csád képviseletében. Cecil Genge. Köszönöm, Linda, nagyon röviden fogok fogalmazni. Kettő kérdésem lenne. Ezeket már az előttem felszorolók is feltették. Az egyik kérdés, amelyet szeretnék felvetni, az ugyanaz, amit a mandátum kezdete óta mindig felteszek. Szeretném megtudni, hogy hogyan fog működni a parlamentáris dimenzió a jövőben. A jövőben a parlamenti közgyűlés, ez az EU AKC közgyűlés hogyan fog működni, és azt szeretném kérdezni mindkét féltől, hogy hogyan hogyan lesz, hogyan fog működni ez a parlamenti közgyűlés, aminek semmiképpen sem szabad visszalépnie, előre kell lépnie. Kihagyom hogy miért teszem fel ezt a kérdést. Nem mondom el, hogy miért kell ezt meg eh, erősíteni, de mm, szeretném tudni, hogy technikai szinten hogyan képzelik el a közgyűlést. A második kérdés, a pénzügyi keret milyen finanszírozási típusokkal próbálják majd a jövőben támogatni ezt az új egyezményt. Szeretném megérteni, hogy eh, erre a két kérdésre mi is a válasz. Köszönöm az is asszonynak adom meg a szót Csádból, és úgy értettem, hogy Togó nagykövette is szeretne szót kérni. Igen, akkor uram, önök, öné a szó. Na jó, Blady. Próbáltam elolvasni az ön kézírását, ha bár ön sokkal szebben ír, mint én. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ezt az alkalmat, hogy a parlamenti képviselők előtt beszélhetek. Számunkra ez egy nagyon szép alkalom az AKC országok számára, hogy az AKC tárgyalási megbizatásról beszélhetünk a kutató utáni megállapodásról. Köszönöm az összes hozzászólást. Mind a a pódiumon ülőktől, mind a többi hozzászólótól. Szeretném az AKC országok részéről a főtitkár nevében beszélni a tevékenységekről. Köszönjük, az, hogy bemutatták az európai megbizatást is, és ahogy önök mind megállapították, nincsen a megbizatást illetően alapvető különbség. A struktúra szintjén van az egyetlen különbség. Számunkra a tematika lehetővé teszi, hogy a tárgyalásokat folytassuk. A legnagyobb probléma a hogyan kérdése lesz. Örülök annak, hogy majd beszélünk a szerkezetről, az, az időbeosztásról, mindezek számunkra is nagyon fontos. A különböző tematikai kérdések fontosak számira, és lehet, hogy vannak nézetkülönbségek, majd amikor egyet, egyenként megtárgyaljuk őket, akkor ezeket meg tudjuk beszélni. Én a tárgyalási csoport, központi csoportnak a vezetője, elnöke vagyok, és e, így ebben a pozícióban mondhatom, hogy mi készen állunk a tárgyalásokra. Mint ahogy a főtitkár is mondta, ránk a munka, hogy javítsuk a vívmányokat. és az átfogó kérdésekkel is foglalkozunk, és ez biztosítja számunkra, hogy megfelelő munkát tudunk végezni. Az AKC országok között nincsenek nézetkülönbségek. Nyilvánvalóan megjelentek azért, különbségek, és azt hiszem, hogy találunk majd megoldásokat. Nos, mi az Ákécsi országok között tárgyalni fogunk, hogy az európaiak által javasolt problémáknak a megoldásáról beszéljünk a tárgyalási mandátumunknak megfelelően, és reméljük, hogy jó szándékkal megoldjuk a nehézségeket, eljuthatunk a tárgyalásokig, és legkésőbb, szeptember végén eljuthatunk, a, vagy október elején eljuthatunk a tárgyalásra. Köszönjük szépen, hogy alkalmat biztosítottak számunkra, a vegyes parlamenti közgyűlésnek a szerepe fontos. Nekünk benne van ez a tárgyalási megbizatásunkban, és az európai mandátum meghatározásában is. Tehát nem lesz könnyű a munka, de tulajdonképpen úgy, érzük, úgy, úgy érezzük, hogy jó mm, előrelépést tudunk biztosítani. Köszönjük szépen! Asszonyom az, Aziz Barú Csádból. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném mindenkit, szeretnék mindenkit üdvözölni, és felhasználni ezeket, ezt az alkalmat arra, hogy fontos kérdésekről beszéljünk, és véleményt cserélhessünk nem hivatalos módon, ha ezt mondhatom, azért, hogy együtt már is ismerjük azokat a kérdéseket, amelyeknek több fontosságot kell biztosítani, világosabbá kell tenni ezeket. Mi késen vagy, készek vagyunk, megvan a megbizatásunk, de fontos, hogy megbeszéljük, hogy melyek azok az elemek, amelyekkel időt kell töltenünk, több konkrétumot kell hozni, és világosabbá kell tenni, hiszen kotoni utáni időszakról beszélünk, egy 40 éves együttműködés utáni időszakról. Lehet, hogy voltak olyan események, változások, geostratégiai, környezeti és más változások, amelyek komolyan foglalkoztatnak bennünket, és azt akarjuk, hogy ez a tárgyalás ezt a kihívásokkal teli jövőt tárja elénk, és találjunk meg megoldásokat. Több szigorúsággal és több pragmatizmussal. Beszéltem a környezetvédelmi kérdésekről, és vannak a migrációs kérdések itt. Ezek mind átfogó kérdések, amelyek mindennyiunk számára fontosak, hiszen ma nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezeket a kérdéseket, hiszen erkölcsi kötelességünk, eh, hogy ezeket közös módon kezeljük. A regionális oszlopokról beszélve nem hagyhatjuk figyelünkben kívül, hogy mindegy, hogy A vagy K vagy C régióról van szó, tehát nem hagyhatjuk figyelmet kívül, hogy hogyan alakultak a dolgok, és a sajátosságokat is figyelembe kell venni. De a legfontosabbak az átfogó közös kérdések, a parlament közötti kapcsolatok, amelyeket meg kell erősíteni azért, hogy amikor hivatalos módon folytatjuk a tárgyalásokat, akkor a megfelelő válaszokat találjuk meg. Az Afrikai Uniónak az, a törekvése az, hogy nyilvánvalóan fényt világítson rá bizonyos kérdésekre szeptemberben, és nincs alkalmunk arra, hogy hibát kövessünk el, nincs lehetőségünk hibákra, tehát nem lehet szigorúan csak regionális megoldásokat találni. Nagyon fontos vívmányokkal dolgozunk, ezeket kell megerősíteni, és ezekre kell építeni, építkezni szeptember végén, az afrikai, szeptemberben lesz az Afrikai Unió szintjén egy ülés, hiszen már több eszmecserét folytattunk hivatalos fórumokon és csúcsokon, de nem javasolhatunk mást, mint hogy megerősítsük a regionális sajátosságnak a, a gondjait, de a legfontosabb elemek, amelyeket 40 év óta felépítettünk, nem maradhatnak figyelmen kívül, nem szabad elfeledkezni róluk. Több hozzászóló is említette konkrét hogy konkrét kérdések legyenek, legyenek azok parlamenti vagy más kérdések, Ezeket a kérdéseket most kell feltenni azért, hogy holnap lehetőségünk legyen arra, hogy hogy lássuk, hogy a partnereink, európai partnereink és a parlament közi partnereink hogyan gondolkodnak. Tehát ezeket a kérdéseket lehet lesöporni az asztalról, ki kell használni az alkalmat, hogy eszmét cserélhessünk ezekről a kérdésekről. Köszönöm. Köszönöm szépen, asszonyom. A tolmácsok plusz 10 percet adtak nekünk. Nem feltétlenül kell kihasználnunk mind a 10 percet, meg tudom adni önnek a szót, sajnos nem áll rendelkezésemre a neve Áhem. Kérem, mutatkozzon be! Köszönöm, Omed Gilé vagyok, és az, Euró- az Afrikai Unió állandó képviseletén dolgozom itt Brüsszelben. Azért szólalok fel, mert szeretném elmondani, hogy a kotonó utáni kérdés rendkívül fontos az Afrikai Unió számára, ugyanis a következő megállapodás hosszú távon fogja elkötelezni az afrikai földrészt az Európai Unióval való kapcsolataiban. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a hatékonyság a legfontosabb ezekben a partnerségekben, az Unió, az Afrikai Unió és az Európai Unió közötti együttműködésben. Ugyanis végül is a partnerségnek, a megállapodásnak konkrét eredményeket kell felmutatnia az állampolgárok számára. Ebben az Európai Uniós együttműködésben vannak olyan témák, amelyeket az Afrikai Unión kívül eső fórumokon vitatnak meg. Amikor több folyamat folyik egyszerre, akkor előbb-utóbb az a hatékonyságnak a kárára megy. Afrika dolgozik a közös afrikai nézőpont kialakításán. 2018. március 20 1-én már döntés született, és az Afrikai Unió a nézőpontjának a kialakítása még folyamatban van. Az Afrikai Unió konferenciáján az afrikai állam és kormányfők hosszan vitatták a kérdést, és az Európai Uniót hivatalosan arra kérték, hogy a tárgyalásokat halásszák későbbre, hogy Afrika közös álláspontot alakíthasson ki. Szeptember 14-én, vagyis kettő hét múlva lesz majd a, mm, az Afrikai Unió végrehajtó bizottságának egy ülése, amely kibővített ülés lesz, lesz az akácsival foglalkozó afrikai miniszterek is részt fognak rajta venni. Közös afrikai álláspontot fogunk kialakítani. Ez lesz az a közös álláspont, amelyet a 2020-as időszak után közösen képviselni fogunk. After your meeting in September. So I'm going to pass the floor now back to Kunduz, Christian Leffler and Patrick Gomez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 Thank you for your time. Yeah. Very, very, very briefly, um, thanks for all these different comments. I subscribe fully also to what Koen and Patrick Gomes have, said now. Um, let's just recall, we talk about the... Beszéltünk itt az alapokról és a pillérekről. Ezek a pillérek gyengék lesznek, törékenyek lesznek, hogyha nincsenek erős alapok. Ezt nem is kell tovább mondanom figyelembe kell vennünk, hogy milyen változásokra került sor. Egy időben ugye az Afrikai Unió nem létezett, ez, ez, a, ez a csendes óceáni sziget fórum éppen hogy létrejött egy teljesen megváltozott realitással kell szembesülnünk, különfélék a célok, különfélék a törekvések, ezért van szükség erős regionális pillérekre, amelyek egy erős alapon nyugszanak. Az SEG-k, ahogy elhangzott, Hajbok asszony is ezt kihangsúlyozta, és Arena asszony is ezt kihangsúlyozta, nagyon fontos keretet alkottak. Ilyen módon egy holisztikus megközelítést alkalmazhatunk az egyes szakpolitikai vonatkozásokban. Nagyon fontos a béke és a biztonság, vagy a jó kormányzás kérdése, vagy a migráció kérdése. Ezek különféle eh, kihívásokként jelennek meg például a csendes óceáni régióban vagy Afrikában. Nyilvánvalóan nem tudunk eh, különféle betegségekre ugyanazt a gyógyszert eh, felajánlani. Éppen ezért van szükség egy erős, közös alap meg, meg találására és felépítésére. És egy utolsó megjegyzés, valaki részéről elhangzott, hogy megpróbált a sorok között olvasni, hogy tényleg mire akarunk gondolni. Mi egyszerű emberek vagyunk, mi nem a sorok között olvasunk, mi a sorokat olvassuk el, és a tartalmat valóban a sorokban kell megtalálni. Köszönöm szépen! most elértük ennek a tárgyalásnak valóban az intenzív szakaszát, biztos vagyok benne, hogy folytatni fogjuk. Köszönöm szépen a nagyköveteknek, hogy eljöttek hozzánk, köszönöm szépen, lezárom a bizottság munkáját, és 14 óra 30-kor folytatjuk. Köszönöm szépen, és köszönöm a plusz időt.